So, good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit a bizottsági ülésen, és kérem, hogy foglaljanak helyet, hogy tényleg elkezdhessük a munkát. Kérem a tanácsadókat, hogy hagyják most már a képviselőket saját magukra. Első napi rendi pont napirend elfogadása, a vallásszabadság témát az előadó kérésére a következő AFET ülésre halasztjuk el, mert több idő szükséges annak érdemi megtárgyalásához. Ezen túlmenően a napirendel kapcsolatos megjegyzésem nincs, így hogy ezt elfogadottnak tekintjük. Kettes, közlemények, nincsen közleményem. Hármas, látják, hogy mely jegyzőkönyvek jelentek meg. Amennyiben ezek ellen nincsen kifogása senkinek, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük majd az ülés végével. Most szavazásra térünk rá. Hosszú-hosszú szavazás lesz ma. Úgyhogy kezdjük is el. Első témánk az éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról. McAllister kolléga kiváló munkát végzett. Annyira jó ez a munka, hogy szót sem kell adnom neki, mert minden világos. Na, akkor kezdjük. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 157-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette szóval elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodás 168-asról beszélünk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-28 arányban.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 számunkra, hogy hány ember kell az ellenzéshez? Négy. Nos, a szóbeli módosítót az motiválta, hogy bizonyos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 Nincs katonai megoldása a konfliktusnak. A szöveg kicsengése ez. Köszönjük a szóbeli módosítót. Legalább négy ember kell, aki ellenzi ezt. Hat. No, but uh, it's necessary. Okay. So, we continue. So, we now go to compromise 28. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás átment, kettes mellette, ellene tartózkodás ugyancsak. 16-os módosító Schaffhauser útól mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellette ellene tartózkodás ugyancsak, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk. Elektronikus zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 7 arányban nagy többséget a tartózkodás mellett elfogadtuk. Lőzin asszony kért szót. A kisebbségi jelentésünket már elküldtük a titkárságnak. Köszönöm, már vártuk. Ötös napi rendi pont. Katonai biztonsági magánvállalatok és emberi jogi aggályok. Kárszki úr az előadó, kívánna megszólalni. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos tervről van szó az ENSZ munkálatai sorában. Olyan helyzet alakult ki, amelyben a magán katonai biztonsági vállalatok államok nevében lépnek fel, vagy társaságok nevében a nemzetközi piacon. Úgy teszik ezt, hogy nincs lehetőség arra, hogy számon kérjük a felelős fellépésüket, hogy megvizsgáljuk, mennyire a szabályoknak mentén járnak el. Mindez lehetetlené teszi azt, hogy megvizsgáljuk, nem sértik-e az emberi jogokat akkor, amikor, amikor ezek a magánvállalatok fellépnek. Márpedig az ilyenfajta fellépés egyre gyakoribb nem véletlenszerűek, kifejezetten szervezett fellépésről van szó, olyan cégek részéről, amelyek nehéz, kemény fegyvereket alkalmaznak és katonai konfliktusokban vesznek részt. Európában léteznek szabályok. Egy olyan szabályozási keret létezik, amely ugyanakkor softnak minősíthető csak. És a kérdés az, hogyan lehet keretet szabni mindezen tevékenységeknek Európán kívül olyan jelentésről van szó, amely a DROA illetékességi körébe tartozik. Tehát a kérdés az, hogy ő hogyan lehet keretet adni a katonai beavatkozásoknak, fellépéseknek harmadik országokban. Köszönöm szépen a nagyon értékes együttműködésüket. Néhány kompromisszumos javaslatot is tettünk, hogy minden szempontot érvényesítsük. Kérem szépen támogassák ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Valamennyien tudjuk, hogy pontosan miről van szó, és feltételezem, hogyha nincsenek további észrevételek, akkor mehetünk tovább. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 137-es mellett ellene eh, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás meg ellenőrizzük. Tehát 9-es kompromisszumra megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 145-ös következik, mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, 145-ösre megnyitom a szavazást. 145-ös, megnyitva nyitva van a szavazás. Lezárom. Elutasítva. Következik a 150-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 148-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 149-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 151-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 152-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 158-asról nem kell szavazni, 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 165-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 165-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 166-os részenként, két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 167-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 167-eset ellenőrizzük. Hosszú szavazás lesz ez ma, kérem. Lezárom. Elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 179-es Buchner mellett ellene tartózkodás elfogadva, 181-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 184-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 185-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 186-os mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 186-osat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 187-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 187-eset. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 189-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 181 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 191 eset ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm, Buchner úr. Most következik a 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 15-ös kompromisszumot ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 200-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 202-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 202 es rendben ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-58 ellenében. Tehát 204-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 205-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 206-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 208-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 208 elutasítva, 210-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellett ellene elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 217-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás a 18-asat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 223-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 224-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. A 224-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 225-ös, Koráó mellette ellene tartózkodás, Ellenőrizzük a 225-öset, megnyitom a szavazást. A 225-ös, lezárjuk, elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elnézést mondja az elnök, bocsánat. Ez előfordul kompromisszumok esetén. 162-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 162-eset. Lezárom a szavazást. Elutasítva 237-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 238-as mellette ellene tartózkodás 238-asat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Négy kollega, három kollega jelzik. lezárom a szavazást, elutasítva. Gómez 214, és mellett ellene tartózkodás elutasítva. 241-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 242 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 243 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 244-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 245 es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 246-os mellett ellene tartózkodás ellenőrizni kell. A 246-osat megnyitom a szavazást. Lezárjuk egyértelműen elfogadtuk. 247-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 248-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 249-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, 1-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 21-es Pride mellette tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás el, elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük a 25-ös módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tehát akkor következik a hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as, 32-est ellenőrizzük. Egész nap szavazhatunk, nyitva, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hogy lehetne a, koncentrálni az ellenőrzésekre, elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 35-ös mellette, ellene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 milyen kár, akkor valami gyár 48 46-os negy... ellene tartózkodás elutasítva nem, ellenőrizzük, 46-osat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 48-as, 49-es mellett ellene tartózkodás Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es, 51-es, 52-es, 53-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es kiesik, 55-ös, 56-os mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Ma minden nagyon szoros. Lezárom elfogadtuk. Ötvennyolcas, 59, 60-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást egyértelműen elfogadtok. Volt árnyékjelentés tevő kompromisszumok érdekében? 63-tól 66-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Szeretném még egyszer kérni, hogy voltak is eh, tevő értekezletek, hogy kompromisszumokat eh, találjanak. Még ilyet még nem láttam. 67, 68, 70, 71-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni kell ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás. A kollégák közben nem vesznek részt, akkor megint ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. 73-asra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 74-es e, mellett ellene elutasítva. 75-ös, 76-os e, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-81-82-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86-os, 7-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát 86-87-es elutasítva.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 Lezárom. Elutasítottuk. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, a százasra megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elutasítottuk. 101-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 102-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as mellette tartózkodás elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 105-öset, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 106-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 108-astól 110-ig mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Egy másik kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. 125-ösre megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 126-os mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum. E, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást.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 az elektronikus szavazás a módosításokkal együtt a teljes anyagról. Három kollega hiányzik, egy kollega hiányzik, ébresztő. Lezárom a szavazást. Elutasították, elutasítottuk a jelentést 64-25 ellenében. So, thank you. We come to I... Most akkor rátérünk a hatos napi rendi pontra. Ajánlás a tanácsnak, stb. a tudományos élet szabadságának védelméről. Előadónk Vajid Kán kolléga, a Szociáldemokrata frakcióból. Réde úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Már a kezdetek óta szerettem volna mondani, hogy nem értek egyet azzal, hogy utalásokat tartalmaz ez a jelentés tervezet a tagállamokkal, már pedig ez a liba hatáskörbe tartozik, és hát mi pedig a külügyekkel foglalkozunk és egyáltalán nem tudunk egyet érteni egy ilyenfajta megközelítéssel. Ezt szerettem volna pontosítani. Köszönöm szépen. Okay, thank you, Mr. Preda, for your... Köszönjük, Préda úr. Kíván-e az előadó megszólalni? Tessék. Köszönöm. Rövid leszek. a néppárt egyik módosítója szerintem nem befogadható. Sok jó módosítót kaptunk a néppártól, az új tagállamokra vonatkozóan. A tanítási szabadságról, a véleménynyilvánítási szabadságról. Ugye ez egy globálisan érvényesülő elv, de úgy érzem, hogy ez a módosító mégsem befogadható, mert beleszólna egy tagállami kompetenciába. Az EU globális stratégiája azt mondja ki, hogy a politikáink globális dimenzióit akkor is figyelembe kell vennünk, amikor helyi szempontok esetleg ezzel ellentmondanak. Szerintem a néppárti javaslat ez, ezzel az elvel nem összeegyeztethető. Kívánna még valaki megszólalni? explain. Akkor megpróbálom összefoglalni, hogy mi is itt a tét. A módosítók befogadhatósága tekintetében kaptam egy néppárti levelet, és erre egy választ Vajitkán úrtól. Az elnök hatásköre, hogy kimondja, hogy egy módosító befogadhatatlan. Miután sokat gondolkodtam, és a titkársággal együtt is ezen elgondolkodtunk. Minden olyan hivatalos ügyben ezt tesszük, ha ilyen adódik, és egymás szakbizottságainak kompetenciáit a bizottsági elnököknek tisztelni kell. ebben a jelentésben több olyan módosító van, amely az EU történelmi állapotára hivatkozik, és ugye vitatható a befogadhatóságuk, de szerintem befogadhatók, és ezért helyt adok Vaskor, Vaskor képviselő kérésének. Ugyanakkor valóban befogadhatatlannak tartom azokat a módosítókat, amelyek olyan konkrét intézkedéseket kérnek, amelyek nem az AFET kompetenciájába tartozó kérdések, hanem inkább a libéhez tartoznak. Ezt a döntést hoztam, Ha tetszik a döntés, akkor most mondják el, ha nem tetszik, akkor mondják el a titkárságnak. De hát szigorúan, formálisan figyelembe vettük a szabályokat, ami alapján ilyen döntést lehet hozni. Ha nincs senkinek megjegyzése, akkor elkezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Bemelegítésképpen csináljunk egy ellenőrzést. Lezárom a szavazást. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizni fogjuk. Büchner úr módosítójáról géppel is nyitok szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60 nem. A 69-est akkor végül is nem fogadtuk be, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva 72 mellette, ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. 72-esről kérem szavazzanak ismét géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a 90-es. Kérem szavazzanak képpel, Lezárva a szavazást, elfogadtuk. 91 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 92-es mellette ellentartózkodás elutasítva, 93 mellette ellentartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellentartózkodás elfogadtuk. 98 mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 99 mellette ellentartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de nézzük meg éppen, 20-as 20-asról szavazunk. Lezárom. Elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, úgy tűnik, de vitatják, nézzük a 12-est géppel. Megnyitottam a szavazást. Mi az eredmény? Elfogadtuk 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrzést igényel, 30-asról szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 34-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 38 mellette, nem, 40-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a 40-est, 40 es géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 38-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrzést igényel. 42-ről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 43-as befogadhatatlan, 44 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, ugye? Nem. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek a négyesről, nézzük. Lezárom, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás következik a módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Egy kolléga még nem szavazott. Most már jó, lezárom. 56 51 arányban elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Most pedig rátérünk a hetes napi rendi pontra. Az európai közösségek, az Unió és Marokkó megállapodása. Lehetne ezt hosszabban is mondani, de erről van szó. Az előadó Visztisen alelnök úr kívánna megszólalni. Nem. Akkor szavazhatunk. Egyes módosító. Ürben tól mellette ellene tartózkodás elutasítva. Már is záró szavazás elektronikusan a véleménytervezetről. Kérem szavazzanak. Hárman még nem szavaztak. Lezárom a szavazást elfogadtuk 44-17-1 arányban. 8-as napi rendi pont. Következik, nagyon hasonló a cím. Ezt az előzőt kiegészítő állásfoglalás indítvány. Na itt már kell szavaznunk rendesen. Egyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es módosító következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás ugyancsak 20 Hármas mellette, ellene. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett elletartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ki támogatja Préda úr 37-es módosítóját? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Harmincnyolcas mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzést igényel a 38-as, kérem szavazzanak a géppel is, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, hát ez egyértelmű, Freund módosítója mellette ellen tartózkodás. Ellenőrizzük a 39-est is. Lezárom. Elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a 42-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 43-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva 44 e, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 45 mellette ellene tartózkodás, elutasítva Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellen tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 58-as mellette ellen tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellen tartózkodás elutasítva, 61 mellette ellen tartózkodás elutasítva, 62 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64 mellett ellene tartózkodás ellenőrzést igényel, a 64-esről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 66-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 67-es mellette, ellene tartózkodás, a 66-ost ellenőriznék? Réda úr 66-osáról ellenőrzést kér. Elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 78-ast. Lezárom szavazást, elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80 Hármasról kell szavazni? Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 84-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk a véleménytervezet egészéről módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Two colleagues missing. Két kolléga nem szavazott, ezzel együtt is egyértelmű az eredmény, 43-15 arányban elfogadtuk, ketten tartózkodtak, gratulálok. A 9 elhalasztottuk, mint ahogy már említettem, ennek tízes pont következik. A ö, nem a szomszédsági fejlesztési nemzetközi együttműködési eszköz tevékenységét az Euratom szerződés alapján kiegészített Európai Nukleáris Biztonsági Eszközről. Ha az előadó nem akar hozzászólni, akkor már is folytathatjuk. Egyes kompromisszum, kettes kompromisszum, emellett ellen elfogadtuk 31-es elutasítva, 32-es mellett ellene tartózkodás elutas, elfogadva, 6-os mellett ellene tartózkodás 33-as elfogadva, 34-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 8-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 36-os mellett ellentartózkodás elfogadva, 37-es mellett ellentartózkodás elfogadva. 38-asra visszavonták, mellett ellene mellett ellene tartózkodás elutasítva, a 41-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellett ellen tartózkodás hármas kompromisszum mellett ellene elfogadva, 46-os Andrekiné mellette ellene tartózkodás 46-osat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Hat kollega nem szavazott, öt nem szavazott. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, preambulum 1-es mellette ellentartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellentartózkodás ellenőrizzük a 11-eset, meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellett tartózkodás elfogadva, a hatos kompromisszum mellett ellen elfogadva, Ötös módosító mellett tartózkodás elfogadva, 23-as mellett elfogadva, 24-es el, elutasítva. Akkor most az egész véleményről szavazunk, módosításokkal együtt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy tartózkodással az európai együttmű, területi együttműködésre és a külső finanszírozási eszközökről. Castaldo úr kíván-e hozzászólni? Nincs itt, tehát nem szól hozzá. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy az 53-as bekezdésben a fel figyelembe kell, kell hogy vegyük a, ezt az AFET véleményt, erről nem kerül ö, szavazás a Libébe, és a következők nem elfogadhatóak a 68-as, 72-es, 87-es és a 107-esekről nem szavazhatunk. Most pedig akkor következik a szavazás. Egyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, kettes mellett ellentartózkodás elfogadva. Tizennégyes mellett ellen tartózkodás elfogadva, 70-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 17-es mellett ellen tartózkodás 18-as mellett lenne tartózkodás elfogadva, 19-es mellett lenne tartózkodás elfogadva, 20-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 74-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 21-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 75-ös mellett ellentartózkodás elutasítva, 76-os mellett ellentartózkodás elutasítva, 22-es mellett ellentartózkodás elfogadva. Most pedig blogban 77-től 82-esig mellett ellen tartózkodás elutasítva. E Blog 26-osig e, mellett ellen tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Kedves kollégák, e, szavazás közben esetleg ö, ö, szavazás közben itt lehetnének. Lezárom a szavazást, elutasítva. 27-es mellett tartózkodás elutasítva. 83-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 84-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 85-ös mellett elfogadva, 86-os és 28-os mellett ellentartózkodás elfogadva, 29-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 30-as mellett elfogadva, 31-es mellett elfogadva, 4-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 89-es Scholz mellett ellentartózkodás elfogadva, ellenőrizzük. 89-esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellett tartózkodás elfogadva, 91-es mellett tartózkodás ellenőrizzük a 91-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 94 mellett ellene 95-ös mellett ellentartózkodás elutasítva, 35-ös mellett ellentartózkodás elfogadva, 96-os mellett ellentartózkodás elutasítva, 97-es mellette ellentartózkodás ezt ellenőrizzük, 97-eset ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. 36-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 98-as mellett ellene tartózkodás el, elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellett ellene tartózkodás eh, elfogadtuk. 99-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Százas mellett ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodás, 107-es mellett, 108-as mellett 1 109-es mellett ellene tartózkodás 109-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. A hoártot előtt ezt elutasították. 110-es Pájc úré ismételten, nagyon sok munkája volt, mellette ellentartózkodás elutasítva 111-es mellette ellentartózkodás elutasítva 112-es mellette ellentartózkodás elutasítva 113-as mellette ellentartózkodás elutasítva 114-es mellette ellentartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellentartózkodás el, elutasítva, 116-os mellette ellentartózkodás elutasító 117-es mellette ellene tartózkodás elutasító 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 119-es mellette elfogadva 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 120-as kiesik, 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig blogban a 123-tól 34-esig mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-28-132-esig ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 132-es következik, nem, 135-ös. Mellette ellene tartózkodás e, e, elutasítva. E preambulumok 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes, Cassandro mellette ellene tartózkodás elfogadva. Picula módosítós mellette ellene, illetve bocsánat, ez oka fogyott. Hetes kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellett tartózkodás el, elutasítva. Most Picula úrról is szavazhatunk, mellette tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük az 56-osat, megnyitom a szavazást. Lezárom egyértelműen elutasítottuk 57-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 6-os mellette ellentartózkodás elfogadva, a 7-es mellette ellentartózkodás elfogadva, 58-as mellett ellentartózkodás elutasítva, 8-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 9-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 59-es okafogyott, 10-es mellett ellentartózkodás ellenőrizzük a 10-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt eh, elutasítottuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellett tartózkodás elfogadva, 63-as mellett tartózkodás elfogadva, 64-es mellett tartózkodás elutasítva. Akkor most elektronikusan a módosításokkal együtt az egész anyagról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Négy kollega nem szavazott. Gratulálok, elfogadtuk, és akkor most következik a 12-es téma, stratégiai partnerségi megállapodás egyrészt az Európai Uniós tagállamai, másrésztről Japán között jelentéstevő eh, Alajos Pitela úr kére szót, szeretne hozzászólni, öné a szó. Igen, valóban szép nap, tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák, alkalmunk volt eh, Egy ilyen ambiciózus át fogó partnerségi megállapodást támogatni. Egy nagyon komoly kihívást jelentő tárgyalások után vagyunk, párhuzamosan kellett két tá- anyagot tárgyalnunk, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a nagyon konstruktív munkájukért, együttműködésükért, és a Japán nagykövet úrnak is azért az együttműködésért és figyelemért, amit szentelt ennek az ügynek, nagyon köszönöm. Köszönöm. Más kíván-e hozzászólni? Nem, akkor Akkor az ajánlat tervezetről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 47 szavazattal kettő ellenében. És akkor most következik a partnerségi megállapodás 87 módosítót adtak be, 14 kompromisszumos született. Kezdjük el. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító mellett ellentartózkodás elutasítva, 26-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 31-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 32-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 34-es mellett, Márten mellett ellentartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es eh, mellett ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 62-es eh, szóbeli kiegészít, módosítással a GUE részéről a diplost a regret, diplors regrettel helyettesítjük. Szavazhatunk? Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette elfogadtuk. 72-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyetlen elutasítottuk 75-ös mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a 75-öset, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás. Miután a negyes kollégák nem köz együttműködőek, ellenőrizni kell. Lezárom. Elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Bászfölda mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellene tartózkodás el, elutasítva. 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette el, elutasítva, 15-ös mellette ellen tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, akkor e, egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes mellett ellen elfogadva, hármas mellett ellen tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. és lezárom, elutasítottuk. És akkor most elektronikusan végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 43-2 ellenében. Ez a mai szavazásnak a vége. 5 perc előbb tudtuk befejezni, mint terveztük, és akkor 5 perc szünet következik. Fél, tiz, fél tizenegykor folytatjuk. So. So, ladies and gentlemen, please be seated. Let's continue our meeting. Hölgyeim és uraim, akkor kérek mindenkit, hogy foglalja a helyet, folytassuk az ülést. ügyesek voltunk délelőtt, egy kicsit most megelőztük magunkat, de azért van bőven tennivalónk, és kezdjük is el. 14-es napi rendi pont az elősatlakozási támogatási eszköz létrehozása. A 2000, tehát a következő időszak költségvetési időszakában új tagállamokról kell beszélnünk, Kanadával való együttműködésről. Franka úr és Knut Fleckenstein ennek a témának a szakértői. Kik kíván önök közül kezdeni? Franka úr talán? Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Valóban társ tevő vagyok, Fleckenstein úrral együttesen, de ő nem tud jelen lenni ma délelőtt, úgyhogy azt kérte, hogy kettőnk nevében szóljak a szakbizottság előtt erről a jelentés tervezetről. 64 módosítót kaptunk, illetve azt kell, kell mondani, hogy arról van szó, hogyan lehet még tovább finomítani, alakítani a bizottsági javaslatot a külszolgálati tevékenységben, figyelembe véve azokat a kérdéseket, amelyekre igényt tartott az Európai Parlament akkor, amikor az Európai Unió pénzügyi eszközeiről szólt. Sok kérdés merül fel, valóban megfelelő eszközről van szó-e, egységes eszközre van-e szükség, vagy egyszerre több eszköznek is tovább kell élnie a csatlakozással kapcsolatosan, tehát az e- csatlakozás előkészítésevel kapcsolatosan. 19 cikket tartalmaz a bizottsági javaslat, egy sor mellékletet, és ez lecserélni ez a javaslat a korábbi pénzügyi, illetve költségvetési rendelet ide vonatkozó passzusait. Nagyon sok olyan eszköz van, amely bekerült a korábbi költségvetési rendeletből a potenciálisan tagjelölt, illetve a tagjelölt országok esetében. Egyelőre nagyon óvatos ugye a az egész hozzáállás Izlandnal kapcsolatosan is többek között. Szeretik arra is emlékeztetni, hogy az itt előrendezett pénzügyi forrás szám szerint megrendezik a korábbi támogatással, de reál értékben viszont alább hagy. Erre is gondolnunk kell. Tehát mindez a nemzetközi együttműködése is vonatkozik. A nagy újdonság az a pénzügyi eszköz, tehát a csatlakozás az alaphoz, az igénybevétel az alapnak, az egyenlő, a méltányos megosztás alapján történne. Fleckenstein úrral úgy gondoltuk, hogy a 15-ös cikkben kritériumokat fogunk előirányozni, hogy konkrétabbak legyünk a méltányosságnál. Továbbá, nagyon jelentős forrásokról van szó, ezek közvetlen gazdálkodás ban voltak, de a bizottság azt javasolja, hogy közvet, közvetett gazdálkodásból lépjünk át a közvetlen gazdálkodásba, figyelembe véve az olyan szempontokat, mint a korrupció, illetve egyebeket, és hát a médiumoknak a helyét is, illetve működését. És mindannyian tudjuk, az hogy a kedvezményezettek legyenek támogatottak az intézményi, a jogi, a szociális és gazdasági szempontok szerint, azért, hogy az uniós értékek betartása biztosított legyen, és a fokozatos ö, csatlakozás, illetve hát az előkészítése a közeledésnek is megtörténjen az uniós csatlakozáshoz. Egy sor célkétűzés is jelent, itt van részletesen specifikus célkitűzések, ezeket most nem részletezném, megkapták írásban, de hát megvannak a klasszikus elemek, a demokrácia, a jogállamiság, a közigazgatásnak a javítása, a szociális és gazdasági fejlődés és a területi tevékenységnek a kiegyensúlyozása. Arról van szó ezen kívül, hogy még láthatóbb, transzparensebb legyen az EU-s fellépés, tehát a kommunikációs eszközök igénybe vételével azért, hogy a tájékoztatás révén át lehessen jól látni az, hogy mi történt az Európai Uniós fellépés során. Szeretném még azt is elmondani, hogy mindez be illeszkedik az MFF-be, és a kérdés az, hogy a specifikus célkétűzéseket hogyan tudjuk majd elérni. Lásd még a harmadik cikket, június 30 2025-ig kell, hogy mindez teljesen egyértelműen működjön, és Tisztelt elnök úr, vannak még hiányosságok, a múltban voltak hiányosságok, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak az ilyen tevékenység, ez az Európai Parlament hozzá tud a maga javára, illetve a maga szempontjából is járulni, és persze a demokratikus elveknek is érvényesülniük kell az eljárás során is, figyelembe véve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Az Európai Bizottság közbőső és végleges jelentést fog a végrehajtásról tenni, lásd 32-es cikket a Nemzetközi Együttműködési Fejlesztési Politika tekintetében, és ezen kívül is gondolom ez kulcsjelem ebben a jelentésben, az Európai Parlamentnek a szerepét meg kell erősíteni, csak úgy, mint az EKS-ét. Ami pedig a programnak a rigiditását illeti, azt hiszem, hogy a e tekintetben is figyelembe kell venni az Európai Parlamentnek az állásfoglalásait. Megkaptuk már a releváns, illetve meg kell, hogy kapjuk a releváns programoknak a részletezését az Európai Bizottságtól, még a tervezésnek az kellő fázisában, és figyelembe kell venni azt is, hogy az Európai Parlament milyen álláspontra jutott a különböző tételek esetében. Az Európai Parlament, a tanács és a MFF keretében az együttműködést biztosítani kell, mégpedig hatékony módon a hatékonyság, a teljesítés, a teljesítmény is egy fontos értékelési szempont e tekintetben a tanács és a parlament együtt kell, hogy működjön az értékelésben. A, az Európai Parlament, tehát a tervezés, a végrehajtás során is meg kell, hogy nyilvánuljon úgy, ahogy ez terveztetett a lényegi szempontok szerint. Megfigyelőket fog az Európai Parlament küldeni, és ennek az intézménynek a révén, mert a megfigyelésnek a révén a kellő fórumokon részt fogunk tudni venni a folyamatban, ezt kívánjuk elérni, és így módon rálátásunk lesz transzparens módon a különböző pénzügyi alapoknak a felhasználására, a programok pedig ugye világosan meg kell, hogy megfogalmazhassanak, a rendelet erről is rendelkezik, a civil társadalom is részt kell, hogy vegyen a folyamatba, és a közvetlen felhasználású forrásokat pedig átláthatóan kell tudni felhasználni, és méltányosság alapján, de figyelembe véve a területiségnek és a területi szempontokat is. Elnök úr, azzal fejezném be a szavaimat, hogy ezek az alapelvek olyan elvek, amelyek a pénzügyi tervezés során is figyelembe kell, hogy vételre kerüljenek, de a többi instrumentumnál is, nem csak ennél, mindazoknál, amelyekről jelenleg vitákat folytatunk nagyon lényeges az, hogy koordináljuk ezen alapoknak a hozzájárulásait, fellépéseit, jelentős összegről van az elke a kül- kültevékenységünk során, és úgy, ahogy a jelentéstevő kollégám is gondolta, nagyon fontos az, hogy végleges módon hozzáférhessünk megfelelő dokumentációhoz is. Nem csak Frankenstein nevében, mondtam ezt, hanem saját nevemben is természetesen, akárcsak Szekenstein úrak és jó magam is állunk a rendelkezésükre, a kedves kollégák, hogy reagáljunk a javaslataikra. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Zalafranca. Before I give the floor to Kati... Most Kati Pirinek adok szót, aki Fleckenstein úrral együttműködött, és közben szeretnék egy látogatói csoportot is üdvözölni, Észak-Németországban hát van egy ö, város, Oldenburg, ahol van egy furcsa szokást, hogy megválasztják az úgynevezett zöld királyt, ez a legjelentősebb politikai poszt gondolhatják, amit Németországban el lehet érni. Nos, engem megválasztottak ilyen zöld királynak, és én viszont meghívtam Oldenburgból az önkormányzati képviselőket. Most akkor köztársasági témák következnek a királyság után, és Kati Piri kap szót. Köszönöm elnök úr. Sajnos nem tud itt lenni a társ előadóm, úgyhogy megpróbálom nevében elmondani ezt, amit közösen gondolunk, vagy Köszönöm Szelefránka úrnak a kiváló együttműködést. Frankenstein úr azt reméli, hogy a következő időszakban is ugyanilyen pragmatikus lesz az együttműködés. Engedjék meg, hogy akkor felolvassam Frankenstein úr véleményét. Az IPA egy nagyon fontos eszköz, talán fontosabb, mint valaha. Az IPA 3 a bővítési folyamatban egy kiváló eszköztár. De nem csak ez, hanem van egy bels, belpolitikai vonzata is azon országokban, akik már az EU tagjai. Az IPA alapok kezelése nagyon sok belső szabályát érinti az EU-nak. Az IPA 3 a következő több éves pénzügyi keret során alkalmazandó eszköz 2027-ig kapcsán öt prioritást kell figyelembe vennünk, hogy látható legyen az EU fellépése a térségben, mert a múltban nagyon sokszor folyattunk pénzt a szomszédságból, anélkül, hogy azt azok észrevették volna, hogy Európából származik. Egyre több szereplője van a szomszédsági politikának. Szerbiában például a lakosság nagy része azt hiszi, hogy Oroszország a világ legnagyobb donora, noha tényszerűen ez az Európai Unió. Tehát ilyen típusú kérdések és téveszmék eloszlatása érdekében az IPA 3-at láthatóvá kell tenni az NVSCI rendelettel összhangban és a láthatósági követelményeket expliciten meg kell fogalmazni. Ezek le vannak már írva, nem csak a pénzt kapók, hanem a pénzt adók, a delegációk dolga ez is kell, hogy lássák. Szeretnénk az IPA három pénzek igazságosabb eloszlás, elosztását elérni, hogy a kedvezményezett ország ne valamilyen vízfej nyújja le a pénzt, hanem valóban akiknek szántak, azok kaphassák a pénzeket. Az IPA pénzeket, ezeket nem diszkriminatív, átlátható módon kell osztani a regionális különbségekre való tekintettel. És közvetlenül a kedvezményezett csoportoknak a pénzosztást szigorúan monitorozni kell. Politikai feltételességre van szükség. A bizottsági javaslat is rámutat arra, hogy az IPA 3 rendszer bizonyos politikai kritériumok teljesítését igényli, és bizonyos politikai célokat támogat. Ide értjük a demokrácia, a pluralitást, az, e, az emberi jogok és a jogállamiság kérdését, sajnos előfordult, hogy rendszer szerűen visszaéltek, a célokat átértelmezték, saját célra átértelmezték, és ez egy tartalmi visszaélés tulajdonképpen. Ezért az EU-nak az a feladata, hogy minden program, amit az IPA-ból finanszíroznak, egyértelműen a csatlakozáshoz, az európai értékek elfogadásához járuljon hozzá. Negyedik pont. Hangsúlyozni szeretnénk a bővítési politika szociális dimenzióját. A jelentés tervezet ezért kidomborítja az IPA 3 szociális jellegét. Az a lényeg, hogy a pénzzel megfogható, érezhető életkörülmény javulást lehessen generálni, ezzel részben persze csökkentve a migrációt, részben pedig növelve a helyi elégedettséget. A, azok a jogok és elvek, amelyek az európai szociális politikát vezérlik, a szomszédsági térségben is érvényesek. Erősíteni kell a reporting és monitoring tevékenységet, és átláthatóbb, világosabban definiált mutatókra van szükség a nemek közötti egyenlőség és a társadalmi marginalizáció elleni harc erőteljesebben ki kell, hogy domborodjon, és fontos, a parlamentnek politikai felügyelő szerepe van, ezt Szalafranka úr maga is elmondta az előbb. Fleckenstein úrnak lenne néhány kérdése a bizottsághoz. A javaslat ugye jelentős változtatásokat követel és ország specifikusan is feltár problémákat. Rugalmasabb bizottsági hozzáállást várnánk a felvetésekkel kapcsolatban, ugyanakkor szigorúságot a pénzek elköltésével kapcsolatban. Arra vonatkozóan, hogy ezek a javaslatok hogy működjenek a gyakorlatban, Fleckenstein úr szerint folyamatos együttműködésre van szükség a bizottsággal, Szalafranka úrral közösen, és mindazon öt bizottsággal, amelyeknek véleményírási joga van a javaslathoz. Egységesen kell a parlamentnek fellépni majd a háromoldalú egyeztetések során. Köszönöm szépen Kata Pirinek, hogy Frankenstein úr véleményét itt közölte velünk, és Franka úrnak a saját felszólalását köszönöm. Most akkor kezdődik az eszmecsere, hárman jelentkeztek eddig Charles Tanok, Stellana Szofko, Deli Andor, Schaffhauser, úr, még valaki, ez már négy. Miután ők megkapták a szót, majd Danielsen kollégának adom meg a szót, hogy reflektálja majd, válaszoljon a már felvetett és majd most felvetendő kérdésekre, ha kíván. Akkor Charles Teneknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a társ jelentéstevőknek és Szalafranka és Fleckenstein uraknak, és örömmel látom, hogy az IPA külön eszközként tartották meg, a nemzetközi együttműködés és a szomszédsági területen. Természetesen a az országok tárgyalnak a lehetséges jövőbeni csatlakozásokról, és nem szabad őket kizárólag, mint nemzetközi közösség tagjainak vagy szomszédoknak tekinteni. És ezért értem, hogy a az IPA 3-as a 21-27-es időszakra egy kicsit változik. Ez szorosan összefügg azzal, hogy fontos az, hogy a kedvezményezett országoknál is egy jobb átláthatóság legyen. A, láttuk, hogy milyen nyomást gyakorolt Oroszország Montenegróban azért, hogy egy EU ellenes megoldások szülessenek. Ezért fontos rámutatni, hogy az Unió mit tesz, és ezt láthatóbbá kell tenni. Remélem, hogy a Brexit az az egyik hiba, amit az én hazám követett el, egy szélesebb rálátás arra, hogy az Unió mit tesz, az nagyon fontos az uniós tagság szempontjából is, hogy az emberek a terepen is pontosan lássák, hogy mi történik. Az elmúlt három-négy évtizedben sok minden katasztrofális lett a jövő szempontjából. Ami a kondicionalitást illeti, kell, hogy legyenek korlátok, illetve amikor kell, akkor ezeket alkalmazhatóvá kell tenni Például Törökország és a saját fenntartásaim ellenére elmúlt két évben jártam ott, vagy hossza éven ez lehet -e? Nem szabad, hogy azzal legyünk vádolhatóak, hogy Törökország esetében hogyan alakítjuk ezt az alapot. Politikai frakciók, nemzeti pártoknak a véleménye fontos a tekintetben. Komoly dolgokat tettek azért, hogy 2016-ban az EU népszavazás meglegyen. Nem szabad a konstruktív elemektől eltekinteni. A földrajzi váltás is fontos, de úgy gondolom, hogy a hetes cikknek az alkalmazása erősen vitatható, az országok kötelezhetőek arra, hogy már a csatlakozás előtt elérjék az európai akikat, vívmányokat. Nem mondanám azt, hogy egy ilyen időkorlátot és táblázatot készítsünk ezeknek a teljesítésére. Ugyanakkor a felfüggesztési záradék az nagyon fontos, hogyha valamilyen komoly megsértés történik a demokrácia vagy az emberi jogok területén. Ezért támogatjuk a jelentést, és jó, hogy a, a e, tárcsjelentők e, építettek a bizottsági javaslatra. Alapvetően fontos, hogy a következő parlament majd képes legyen a demokratikus ellenőrzést még hatékonyabban gyakoroltani, de az ECR támogatja ezt a jelentést. Köszönöm szépen Csansztanak, most pedig megadom a szót Schaffhauser úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány észrevételt szeretnék tenni ezzel a jelentéssel kapcsolatban, a módosító indítványokkal kapcsolatban is. Kicsit meg vagyok lepve, hogy annak ellenére, hogy milyen korlátozásokat alkalmaz sok állam a közös biztonságpolitika területén, még mindig ugyanazok a dolgokról beszélünk. Már az előcsatlakozásban ugye, ha Európát meg kellene próbálni működtetni legalább a jelenlegi felállásban, és a kondicionalitások tekintetében is. Ez vonatkozik az európai közös biztonságpolitikára, a klímára, amiről nagyon különböző vitákat folytathatunk. Nem tudom, hogy valóban van-e, hogy van valóban klímaváltozás, az biztos, de hogy valóban az emberiség a felelőse, az elnökök köztársasága, a a jogállamiság állam nélkül az nem működik, mi ezt nem támogatjuk, a migráns programok, a háborús bűnelkövetők üldözése, csak az a probléma, hogy nem azonos a definíciója ezeknek a bűnözőknek, és az eljárás is adott esetben vigyázni kell, mert a fordulhat, és azok ellen léphet fel, akik szeretnék üldözni a háborús bűnösöket aztán a felfüggesztett segítségek. Tehát úgy tűnik, hogy Európa nem az államokat tartja szem előtt, hanem a, az empíriumot, és az maga a háború, a nemzeteknek kellene együttműködni. És hát ott van végül Törökország, amely azon országok közé tartozik, amely szeretne csatlakozni majd az Unióhoz, és néhány más balkáni országgal együtt. És mi természetesen ellene fogunk szavazni ennek a jelentésnek, ennek az anyagnak. Elnök, köszönöm. És akkor most az utolsó két hozzászóló a néppárt nevében. Első Jelenna. Szeretném támogatni kollégáimat ebben a jelentésben amely nagyon jól bemutatta, hogy mi az, amit javítani kell a jövőben. Az Európai Uniónak a láthatóbbá tétele nagyon fontos Nyugat-Balkánon, és láttuk, Hercegovinában a legutóbbi választásoknál, és néhány ország pénzt fektetett abba, hogy a saját befolyását előtérbe helyezze, és vannak olyan jelöltek, akik kellemetlen helyzetbe kerültek. Törökország az IPA alapokból kedvezményesként kap, de Bosznia-Hercegovina is szeretné erősíteni a befolyását. Oroszországgal kapcsolatban figyelembe kell vennünk, hogy a nagy játékos, nagyon fontos szereplők az Európai Unió űrt hagyott hosszú évekkel ezelőtt, és Bosznia-Hercegovinának van a legnagyobb határa Horvátországgal együtt ezen országokkal. A főképviselőnek a is szólt erről. Szerintem ezeket az alapokat arra kell felhasználnia, hogy ön is elmondta, hogy javítsuk az életet a kisközösségben, az etnikai, különböző etnikai csoportok életét, és hogy segítsük a határon átnyúló együttműködést, hogy az erősödjön. Mert a második világháború után a Marshall terv volt az, amelyik az Európai Unióban a megbékélést lehetővé tette. Ezeket az alapokat jobban kellene felhasználni, külön eszközként kellene alkalmazni, és fontos lenne, nem 3 hanem akár 4 vagy 5 százalékra is kellene növelni, mert a Nyugat-Balkánon csak így lehet majd megbékélést és békét elérni. Köszönöm szépen, Andor, Deli Andor következik. Tisztelt elnök úr! Négy rövid észrevételem van. Szeretném hangsúlyozni, hogy az IPA alapnak a megtervezése a kohéziós és a strukturális alapokra építve. Ez nagyon jó, hogy képzést is biztosítsunk a majdani uniós tagoknak, hogy megfelelően elő tudják készíteni a jogszabályokat, illetve az EU alapok kezelését. Specifikus célokat határozott meg a bizottság. Sajnálom, hogy nem, nincs egy szó sem az etnikai és a nemzeti kisebbségekről, illetve a kulturális és nyelvi sokszínűség elő támogatásáról. Tudom, hogy ez egy lényeges érték az európai szerződésekben, és a kopenhágai kritériumoknak is egy fontos eleme. Ugyanakkor harmadsorban, hogyha arról van szó, hogy az Európai Uniós támogatás felfüggeszthető, Tudjuk, hogy nagyon sok alapszabályzatában, amelyek a tagállamokra vonatkoznak, a jogállamisági kritérium jelen van, de nem szabad elfogadnunk, hogy az IPA az egyelőre nem a tagállamokról szól, hanem csak a csatlakozni kívánó országokról, tehát ők kész, felkészítik a szervezeteket, intézményeiket a demokráciára, illetve ezen alapok segítségével. Tehát sokkal világosabb keretet kell adnunk, mert hogyha nem, akkor ez a mechanizmus e, olyan lesz, hogy egy önkéntes politikai értékelést fog majd a bizottság végezni. És végezetül a határon átnyúló projektek kérdése nagyon fontos, hogy a láthatóság sokkal jobban érvényesüljön, de a határon átnyúló projektok és a régiókban az egyik legjobb lehetőség, hogy elősegítsük az unió láthatóságát. És én is osztom azt a véleményt, hogy a javasolt 3%-ról legalább a jelenlegi 4%-ra kellene az ipát e-, emelni, sőt adott esetben 5%-ra is. Elnök, köszönöm szépen. Deli Andrónak, más kollega nem kér szót. Akkor most megadom a szót a főigazgatóknak, Christian Danielsonnak. Köszönöm szépen. Ő felsége. Ha engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy üdvözlöm a jelentést és a szerzőket. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jól elkészített jele, jelentés, és azok, ezek a témák tovább gazdagítják a, az eszmecserét. Azt látjuk, hogy a hangsúly a stratégiai megközelítésen van. A, a kérdése, hogy az eszköz mögött lévő dolgokról is gondolkodni kell, hogy legyen egy automatizmus, és világosan nyomon követhetőek legyenek az eredmények, amiket az országok elérnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy majdan tudjanak csatlakozni az Unióhoz. Feljegyeztük azt is, hogy mennyire fontosak a különböző elemek, mint például a szociális-gazdasági fejlődés, ez egy olyan dolog, amire még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fejteni. Az oktatás nyilvánvalóan egy nagyon fontos a teljesítmény szempontjából és a csatlakozás szempontjából is, méghozzá tágan vett értelembe. A helyi önkormányzatok nyilvánvalóan nagyon fontosak, a civil társadalom, a határon átnyúló együttműködés. Úgy gondolom, hogy azt is feljegyeztük a kisebbségekkel kapcsolatos észrevételt. Ez természetesen fontos. Én javasolnám, hogy a kettes mellékletet ö, tekintsük meg, ahol felsorolásra kerültek, hogy milyen területeken lehet fellépni, és a, ott a kisebbségek mint egyik ilyen szerepelnek. Erre is nagyon oda kell majd figyelnünk. És a láthatóság. A láthatóság azt hiszem az egyik legfontosabb kérés, ezt világosá kell tenni. Történtek utalások az egyik érintett országban, de sajnos más országokban mások a viszonyok, és ezt is el kell ismerni, hogy ezen a területen nem tettünk eleget, te, sokkal jobban is működhetnénk egy kicsit most világosabb az, hogy hogyan kell, lehet megerősíteni ezeket az eszközöket, és az új eszköze tekintetben nagyon fontos lesz. Három dolog van, amit szerintem meg kellene még egy kicsit jobban vitatnunk, és amik egy kicsit engem aggasztanak. Az egyik, hogy a bővítési politika az egy uniós politika önmagában. Az IPA az pedig egy eszköz, ami ezt a politikát hivatott támogatni. Tehát segíteni az országot, hogy fel tudjanak készülni a csatlakozásra. Éppen ezért az IPA más keretben került kidolgozásra, mint az egyéb eszközök, amelyek a harmadik országoknak szólnak. És a bizottság ezért felelős, teljes mértékben ezért az eszközért, kezdettől a végpontig ez véleményem szerint rendkívül fontos, és ez mutatja azt is, hogy milyen jogi aktusok vannak, nem csak az IIS. És ezt meg kell vizsgálnunk, mert egy kicsit más a megfogalmazás, mint ami a jelentésben szerepel. A másik felvetés, a delegált aktusok, illetve a delegált aktusoknak az alkalmazása. Nem akarok részletekbe menni, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ami szerepel az asztalon lévő javaslatokban. Az a bizottság álláspontja ismert, de ö, itt van ebben valami a kormányzás kérdése, ami döntő fontosságú. És ezen a területen tovább kell tárgyalnunk és vitáznunk. A, ez világosan kitűnik a jelentésből, és meg kell vizsgálnunk, hogy a parlament is hogyan tud ebben jobban részt venni. Különböző vélemények vannak erről, de úgy gondolom, hogy tárgyalások során ezt figyelembe kell venni a különböző álláspontokat, mert látjuk, hogy szükség van arra, hogy a politikai párbeszédet megerősítsük, és a, parlam- a partnerséget a parlamenten belül is erősítsük. Végezetül pedig a felfüggesztési záradékot illetően azt hiszem, hogy eh, mindenki úgy gondolja, hogy a felfüggesztés az egy jó eszköz lehet de látok, hogy ennek nem itt van a helye, nem egy ilyen ö, egyedi eszközben kellene ezt megfogalmazni. Ezt egyébként elmondták azok is, akik hozzászóltak. Mindezzel együtt nagyon fontos, hogy reagálni tudjunk, hogyha valami történik a terepen, valami olyan, ami, és ezt már ma is látjuk, fontos, hogy meglegyen a képességünk reagálni, és fontos, hogy az IPA például Törökország pontosan egy ilyen példa, ahol eh, fontos ezt a megközelítést alkalmazni. Tehát jelenleg ezeket az észrevételeket tudom tenni, és nagyon eh, eh, fontosnak tartjuk, hogy folytassuk a párbeszédet erről az eszközről. Köszönöm, Danielson úr, kedves kollégák! Van a kérdés, megjegyzés? Nem látok jelentkezést. Társeladók kívánnak-e? következtetést levonni. Szalafranka úr talán. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondanék valamennyi kollégának a hozzászólásokért, hozzájárulásokért táplálták ezt a vitát egy nagyon lényeges pénzügyi eszköz kapcsán. Még egy dolgot szeretnék elmondani. A rendelet szövegezése és ezáltal válaszolik is Madame de Gondnak és Deli úrnak is a kérdésére. Szóval megfogalmazza a rendelet szövege, hogy milyen prioritások vannak a, a támogatásoknál. A kettes melléklet egyes bekezdésnél látszik az, hogy vagy ott láthatók azok a kritériumok, pénzügyi kritériumok, amelyek szóba jönnek ezen eszköz igénybevételenél. És itten alapvetően megnyilvánul a kisebbségeknek a kérdése. A hármas bekezdése is utalnék világosan utal az a határon átnyúló eszközökre, tehát teljes prioritást kapnak ezek az eszközök, és Fekenstein úrnak is közvetítem majd az, hogy van-e lehetőség arra, hogy még kidomborítsuk erőteljesebben ezt a momentumot. Danielson úrnak is az észrevételt megköszönöm. Az Európai Bizottság kulcs szerepet tölt be a tekintetben, hogy az irányítás, a végrehajtás hogyan történik a rendelet kapcsán. Ezen kívül az EKS is be lehetne vonni ebbe a folyamatba. Ami pedig a felhatalmazáson alapuló aktusokat illeti, nagyon lényeges lenne, hogy az európai országoknak a parlamentjei még fokozottabb szerepet kapjanak, hatékonyabb legyen a fellépés, mint, amennyien, mint amilyen volt ez a múltban. Készek vagyunk konstruktív párbeszédet folytatni egyéb intézményekkel azért, hogy megtegyünk mindent azért, hogy ez az eszköz a legnagyobb teljességet tudjon kibontakozni. Szeretném még azt is elmondani, hogy míg bekövetkezik majd a végső vita a témáról, a rendelkezésükre állunk ezen rendelet tervezet kapcsán, tisztelt kollégák, és tisztelt elnök úr, ahogy Piri kolléganő is mondotta, kiváló volt az együttműködés Fleckenstein úrral, és meggyőződésem, hogy ez a munka, ez a kiváló hangulat az együttműködésben tovább fog érvényesülni, és egy olyan jelentés tervezetet tudunk majd előterjeszteni, amely a támogatásokat tudja elnyerni, illetve a parlamentét. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Köszönjük szépen, Franka úr. Kati Piri. Akar még valamit hozzáfűzni? Nem. Jó, akkor ezzel ezt a jelentés tervezetet, ennek az első megvitatását befejeztük. De még hosszú út áll a szöveg előtt. A módosítók benyújtási határideje november 27-e 11 óra, és majd februárban lesz erről szavazás. 15 perccel megelőztük a saját napirendi tervezésünket, 15-ös pont, a 2018. évi jelentés a bizottság jelentése Törökországáról, ennek ugyancsak Kati Piri az előadója, úgyhogy már is megkérem őt, hogy vezesse be a témát. Köszönöm újra a szót, elnök úr. Kedves kollégák, röviden áttekinteném, ha megengedik a jelentés tervezetnek a történetét és fő gondolatait. Először vázoljuk a jelenlegi helyzetet Törökországban, különös tekintettel arra, ami a parlament számára fontos a 23-as és 24-es fejezet kapcsán. Üdvözöljük a a válsághelyzettel kapcsolatos emberi jogi problémákkal való foglalkozás igényét. Nagyon sok visszaélés van erre való hivatkozással, a szükségállapotra való hivatkozással, és ezeket hangsúlyosan elítéljük mintegy 150 ezer embert börtönöztek be az utóbbi években, és 50 ezeren még ott is vannak börtönben. Mindez, mondom, a szükségállapotra való hivatkozással. A többségük egyébként állami alkalmazott, köz alkalmazott, orvosok, papok, újságírók, stb. Ez nem kell magyarázni, hogy milyen súlyos következménnyel jár azoknak a családjaira, akiket bebörtönöztek. Arról nem beszélve, hogy ennek milyen szociális jelzés értéke van a lakosság többi csoportja felé. Ez és komolyan belenyúl a kormány az igazságszolgáltatásba. Túlzott önkényes döntések, intézkedések születnek a véleménynyilvánítás szabadság korlátozására, a civil társadalom össze töpörödött. Múlt héten például újabb 13 egyetemi ö, oktatót zártak börtönbe. A jelentés külön foglalkozik Dél-Kelet-Törökország helyzetével, ahol különösen súlyos emberi jogsértések történtek, ezeket már vizsgálják, de csak a jéghegy csúcsát látjuk. Polgármestereket, polgármester helyetteseket, alpolgármestereket tartóztattak, letettek a helyükre más embereket, és 2019 márciusában ugye önkormányzati választások lesznek, ezt mindenképpen föl kell használni arra, hogy visszaszerezzük a demokrácia morzsáit. A CHP-ből, a republikánus pártból és a HDP-ből is sokakat letartóztattak. Szelahatin Demertes csak egy prominens személyiség, akinek az ügye kapcsán az Emberi Jogi Bíróság Strasbourgban tegnap állásfoglalást fogadott el, és azonnali ö, ö, kiszabadítását követeli az Európai Emberi Jogi Bíróság az úgynevezett vizsgálati fogságból. Ugye, amikor 50 ezer ember van börtönben, akkor furcsa dolog, ha bárkit név szerint kiemelünk, de azért Osman Kavalát emeljük ki, ő egy nagyon ismert, komoly NGO aktivista, akinek viszont nincsen pártpolitikai elkötelezettsége, és mégis már több mint egy éve börtönben tartják, anélkül, hogy vádat emelnének ellene. Parlament, a török parlamentet vizsgálta a Velencei Bizottság, és az új elnöki rendszer működése kapcsán a Velencei Bizottság egyértelműen leszögezte, hogy ez a rendszer nem rendelkezik megfelelő hatalommegosztási és ellenőrzési beépített mechanizmusokkal, garanciákkal, a végrehajtó, a jog érvényesítő és a legislatív hatalom nincs különválasztva, gyakorlatilag megszűnt a hatalmi ágak különválasztása, és sokat romlott minden szempontból a helyzet. Az új alkotmányt pedig úgy vezették be, hogy a Velencei Bizottság sok-sok korábbi ajánlását, kritikáját egyszerűen ignorálták. Semmilyen erőfeszítést nem tettek, hogy megfeleljenek, semmit nem vontak vissza, és hát ilyen körülmények között ugye Törökországgal ugye a csatlakozási tárgyalásokat nehéz folytatni. Ugyanakkor, ha formálisan is felfüggesztjük a tárgyalásokat, az az IPA alapokat is érinti, mert az IPA 2 és majd a jövendőbeli IPA 3 ugye arra szolgálna, hogy többek között a török civil társadalmat is támogatsa, a tudományos párbeszédet, a diákcserét, a diákok egyetemi képzését segítse. Az eredeti tervezetbe én azt is beleírtam, hogy nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a mi parlamentünk a 23-as, 24-es fejezeteket megnyitotta volna. Már tíz évvel ezelőtt akár. Szerencsére a tanács ezt blokkolta. Mi itt Európában nem is vesszük észre, hogy mennyire fontos és jó nekünk a demokrácia, és persze az különösen, hogyha a szomszédságunk és Törökország is demokratikus. A jelentésben tehát úgy fogalmazok, hogy a Vámunió tekintetében nem szabad kizárni a modernizációt és a közeledést. Ez persze csak a demokratikus reform elkezdésétől kezdődően kerülhet szóba. A munkavállalói jogok, a klímaváltozás kérdései majd még később jöhetnek. Az új isztambuli repülőtér még a kormány adatai szerint is úgy épült fel, hogy 38 ember halt meg munkahelyi balesetben, és emiatt volt egy munkavállalói demonstráció, de ezt elfolytatták. Tehát továbbra is fenntartjuk, hogy a 72 kritérium mindegyike érvényes, de továbbra is persze megfogalmazhatjuk, hogy amennyiben Törökország teljesíti ezeket, akkor meg lehet adni a vízumot a török állampolgároknak. A vámunió és a vízum liberalizáció folyamata nem kezelhető csak önmagában. A török lakosságnak éreznie kell, hogy őket, a lakosságot az EU nem akarja elszigetelni. Egyelőre Törökország tartja az ígéretét a, migrációs tekintetben, de a ciprusi dilemma és konfliktus, és ez sokat foglalkoztat itt tudom, kapcsán megmerevettek az álláspontok. Mi is elmondjuk, amit szoktunk, és a törökök is elmondják, amit szoktak. Hogy ez miért nem kerül be a jelentésbe? Azért, mert terjedelmi korlátai vannak az ilyen jelentéseknek. A módosítók határideje december 11-e. Remélem, hogy a tavalyi évihez hasonlóan idén is komoly politikai üzenetet küld az Európai Parlament a török kormánynak. Reméljük, hogy a választások ezt nem befolyásolják pró vagy kontra, jó vagy rossz irányba. És nem akartunk karácsonyfát díszíteni itt, tehát nem akartunk minden apró sérelmünket ráakasztani a fára, hanem a legfontosabb dolgokra koncentráltunk, de azokra viszont intenzíven. Köszönöm szépen! Piri. Köszönöm szépen, Kati Piri. Számos kollega szeretne hozzászólni. Törökország mindig nagy érdeklődést vált ki. Úgy döntöttem, hogy most először az állam az tevőknek adom meg a szót négy, négy percben, aztán meglátjuk, hogy mennyi időnk marad a többi kollégának, rövidebb idő nyilván. Kezdjük Renáta Zommerrel a néppártól. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Weiß nicht, warum die Kati Piri mich zuletzt angeguckt én éppen elképzeltem a karácsonyfát, amiről Kati Piri beszélt. Igen, arról volt szó, hogy ezt a jelentést rövidre fogjuk, ugyanakkor a fontos dolgokat beleírjuk. Ebbe az irányba hatnak majd az én módosítóim is. Remélem, hogy ezt még majd az előadó befogadja. Tudjuk nagyjából, hogy milyenek a körülmények Törökországban. Éves értékeléseink során ezt ugye mindig leszögezzük. Júliusban volt az előzőnek a megvitatása. És világosan kell fogalmaznunk, ahogy egyébként Kati Piri is világosan fogalmaz tényleg, hogy miben romlott a helyzet de azért egyes területeken még világosabb fogalmazást várnék a jogállamiság, a véleménynyilvánítás szabadság, a vallásszabadság kérdésében. Örülök, hogy a 13-as pontban Pankati Piri utal arra, hogy hivatalosan is meg kéne szakítani a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal. Hán biztos egy német újságban nemrégiben nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és ő is azon van, hogy hivatalosan is megszakítsuk a tárgyalásokat Törökországgal. A tanács, mint mindig itt is fékező erőként lép föl. Néhány fontos dolgot viszont hiányolok a szövegből, amelyekről szóban már megegyeztünk, és nem értem, hogy miért nem említődtek meg a szövegben. A 19-es bekezdésben egyértelműben kéne fogalmazni Ciprus tekintetében. Nem látok víziót abban, amit Kati Piri megfogalmaz, és kitette a preambulum részbe az erre való hivatkozás. Szerintem ezt mindenképpen be kell emelni a szövegbe. Azt ugyanis, hogy Törökország agresszíven próbálja megvalósítani a kizárólagos gazdasági zónát Cipruson. Tény, hogy ha ezt beleveszik a szövegbe, akkor sok módosító fog születni. Én pontosítanám, a Törökország saját szomszédaival való kapcsolatrendszeréről szóló szöveget, Örményország, Szíria, Görögország, 2009-ben Törökország nem ratifikálta a megállapodást, és az örmény oldal is felmondta a közeledésről szóló megállapodást, sajnos. Ami a vallásszabadságot illeti, az arameusok ö, ö, ókeresztény egyházának az épületeit kisajátították, és felszólításunk ellenére sem történt intézkedés, hogy ezeket visszaadják nekik. Állami tulajdonba kerültek, és a tulajdonosokat, az egyházat pedig gyakorlatilag nem, hogy a követeléseiket befogadnák, hanem őket vádolták meg, és hát gyakorlatilag politikai üldöztetésnek vannak kitéve a bíróságokon keresztül. Egy kolostor épület eh, a hozzátartozó földek nélkül nem fenntartható, eh, és eh, az, hogy őskeresztény gyülekezeteket ősi e, templomaikból kiűzzenek, elűzzenek, elfogadhatatlan. Aztán a harmadik országból, Koszovóból, Ukrajnából, Moldáviából, Törökországba utazott és ott dolgozó állampolgárok jogai vonatkozásában szerintem nem jó szerintem Piriasszony az, hogy a welcomes szót használja már az első bekezdésben, miközben a szükségállapotról beszél. Ez csak ilyen hangulati dolog, de ezt szerintem át kéne fogalmazni. Van néhány olyan bekezdés, amelyeken ugyancsak változtatnánk még, például a 23-24-es fejezeteket mi nem említenénk, és az előadó Persze értem, hogy a terjedelem korlátozott, remélem, hogy mindezekkel együtt majd még meg tudunk állapodni egy kompromisszumban. Köszönjük szépen, Zomer asszony, Belder kolléga kapszót, tessék. Dank, eh, hartelijk dank, meneer de voorzitter. Eh, allereerst eh, complimenten aan de rest van de rapporteur voor een, een solide en Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy egy olyan szöveget adott, ami a tényekről szól, és tudom, hogy nagyon sokat kellett ezzel foglalkozni. Elolva, kétszer is elolvastam nagyon gondosan a szöveget, és több dolog meglepett engem. Láttam, hogy nem volt talán elő idő mindent ki, részletesen kifejteni. De például mi van Törökországnak a külpolitikájával és a, tér, a régióban? Ez az unió szempontjából is fontos. Aztán másik kérdés, hogy jelentős török diaszpora van egész Európában, és a kapcsolat velük és a török kormányjal bizonyos feszültségeket okoznak. Csak gondoljunk csak arra, hogy milyen befolyások volt ezeknek a tör, német, török vallási közösségekre, vagy Hollandiában is, és ez az unió-török kapcsolatait is befolyásolja. Nyilván megértik, Nekem nagyon szoros kapcsolataim vannak az egyházi személyiségekkel Törökországban, és elmond, mondtak dolgokat, amik eh, nagyon eh, felkeltették az aggodalmamat a török társadalom fejlődését illetően. Most hol, merre megy ez a ö, köztársaság Erdogán vezetésével? Hát erről szól az egész. Milyen lesz az új török rezsim? Milyen szimptomák mutatkoznak? És a gyökereket kellene kezelni ebben a rezsimben, és nem, nem csak a megfigyelőként kellene eljárni, mert úgy tűnik, hogy Erdogan ellenezni a, a muzulmán testvériséget, a arab disszidensekről beszél, de mit jelentenek az arab disszidensek? És mit jelent a Törökország és a szomszédaival tartott külkapcsolatai, hogyan alakulnak, mit jelentenek? Éppen ezért úgy látjuk, hogy Izrael való kapcsolata, az antiszemita érzelmek az országban, de a török társadalommal mi van? És mi van azokkal a törökökkel, akik egy vallásmentes állam mellett vannak, a laikus államot támogatják. Erdoğan pedig most vajon mit akar? Egy iszlám köztársaságot akar létrehozni, mint Irán, vagy nem? ez is látni kellene. Ennek van hatá, hatása a mi jelenlétünk és kapcsolatainkra és a török köztársasággal. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig következő hozzászólunk, ugyancsak Hollandiából, Alde részéről. Köszönöm szépen, eh, tisztelt elnök úr, nem fogok hosszan beszélni, mert szerintem Kati Piri nagyon jó munkát végzett a jelentésében. Ismételten megmutatta, és remélem, hogy ezen az úton fogunk haladni, hogy az Európai Parlamentnek elvei vannak, és egyértelműen fogalmaz, amikor Törökországról van szó. Mi vagyunk az egyetlen ilyen Európai Uniós intézmény. Fontos, hogy a jogállamiság legyen az első helyen, nagyon fontos személyiségekről van szó, emberekről beszélünk, mint Oszman Kavala, akik börtönben vannak, illetve szisztematikus problémákkal ö, találkozunk, a jogállamiság, az hatalmi ágok szétválasztása, a demokratikus alapelvek tekintetében. Fontos ö, a, erről, a kisebbségek helyzetéről, a az LMBT-kről, nők, lányok helyzetéről beszélni. Tehát a jogállamiságnak a forszírozása nagyon fontos. Értem, hogy szükség van arra, hogy a vámuniónak utat engedjünk és javítsunk rajta, nem fogadhatunk el egy olyan kapcsolat, ami kizárólag a kereskedelmi tranzakciókról szól, de semmi köze a csatlakozáshoz. Ez félrevezető, és az értékeknek kell mindig az első helyen lenniük. Ezt még ismételten elmondanám, számunkra ide kell helyezni a hangsúlyt. Látjuk az alternatívát a migrációs üzlet, amit kötöttünk, ez egy dolog, de meg kell néznünk, hogy jó megoldások legyenek azoknak a menekültek számára, akik Törökországban kerestek menedéket, nem csak azért, mert nagyon sokan vannak, hanem azért, mert a kihívások is magasak, és az fontos biztosítani, hogy az emberekkel ott jól bánjanak, a szexuális kizsákmányolás, a gyerekmunka és más problémák is megoldásra kerüljenek. Azzal zárnám, hogy utalok az Emberjogi Bizottság közelmúltban tett látogatására, melynek én voltam a vezetője. Magas szinten találkoztunk három minisztériummal, és a török kormányt érdek szeretné javítani a kapcsolatait az Európai Unióval. Meggyőződésem, hogy jó, hogy világosan elmondtuk, hogy nem annyira a szavak szintjén, hanem inkább a tettek szintjén kellene változtatni, mert nagyon erodálódott sok minden, úgyhogy ezt a bizalmat újra kell építeni. A bizalom újraépítésével kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy egyénileg kell, hogy találkozhassunk a különböző kormánytagokkal, és nem lenne jó, hogyha olyan olyan magatartás lenne, hogy a Törökország semmit sem tesz a konstruktív kapcsolatok újraépítésére. Hogyha a török kormány valóban változtatni akar, akkor itt lenne az ideje, és ezt ki kellene használni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most Miss Valero a zöldek nevében. Köszönöm szépen, megvárom, míg mindenki felveszi a felhallgatóját, tánul fogok beszélni, vagy sérülbe fogok beszélni. Ö, azt várjuk, hogy ugye az Európai Bizottság elkészítse a jelentését, de hát megdöbbent, hogy ilyen sok időbe telt az Európai Bizottság számára, hogy elkészítse a jelentését ö, hamarosan, már 2019-et írunk, mindez 2017-ről szólt, és hát ö, hol tartunk a csatlakozás tekintetében, és ezt nem, ezzel nem akarom azt mondani, hogy hibáztak a jelentés készítőik, hanem az, csak az, hogy az idő múlik. Mindennek pedig hát megvan a saját fontossága. Milyen állásponton vagyunk? Olyanon, amely nem korlátozhat csak a 2017-es eseményekre. 2018-as eseményeket is figyelembe kell vennünk akkor, amikor elemezzük a helyzetet, illetve ezt a jelentést. A múlt ö, nyár során jártam Ankarában, és tudjuk azt, hogy milyen perek indultak többek között a zöld mozgalom képviselői ellen. És nagyon sok embert kezeltek bűnös módon, nem csak őt. Már pedig, ugye tudjuk azt, hogy azért tudták ezeket a pereket úgy lefolytatni a török hatóságok, mint ahogy ezt megtették, mert a médiumok is a kezükben voltak, így a televízió az eljárás keretében megemlített, hogy januárban egy újabb tárgyalásra kerül sor. A kérdés az, hogy mit tehetünk, újra oda tudunk-e menni azért, hogy lássuk el helyszínen, hogy mi is történik a per során. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne dolgozzunk, ne nézzük az eseményeket szemellenzővel. Közös delegáció fellépés, ez nagyon jó dolog, de nem elegendő. Meg kell néznünk, hogy mi történik a helyszínen, mi történik a különböző ellenzékekkel. És én például elmentem ott járban, és megnéztem, hogy miket romboltak le a konfliktusok során és amikor az ember helyszínen van, akkor azt észleli, hogy nem sok minden változott, sőt, nagyon kevés dolog változott, minden úgy zajlik, mint a korábbiakban. És mindaz, amit leromboltak Lapász helység esetében is, újraépítik, de most egy kereskedelmi központot húznak ott fel. Nagyon sok övezetet érint a konfliktus, és újabb és újabb épületeket kívánnak lerombolni. Tehát a kérdés nyitott továbbra is. Egy olyan kulturális örökségről van szó, amelyet meg kell őrizni, meg kell óvni. Ezen fáradozom, és erre fogok koncentrálni akkor is, amikor egy sor módosító indítványt fogok tenni. Aztán itt van Dimitrásznak a kérdése is, de azt hiszem erről már szóltak aztán ott van a 13-as pont, fel fogják-e függeszteni a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal, hivatalosan is. Szóval erre én azt reagálom, hogy Törökország továbbra is kedvezményezett szintje az előcsatlakozási támogatásnak. Na most, hogyha felfüggesztjük a csatlakozási folyamatot, akkor ezeket is fel kellene függeszteni. Úgy gondolom, hogy itt egy ellentétes, önellentmondó reakcióról van szó, amennyiben az egyik működik, a másik már nem. Aztán ott van a határ tevékenység, illetve a, az egy, a vám ügyi tevékenység, a vám uniónak a kérdése, egyetértek Sáke asszonynal. Mindezt megszervezni csak akkor lehet, amikor már konkrét eredményeket látunk. Arra van szükség, hogy a politika irányváltás bekövetkezzen a demokrácia javára, és ekkor tudunk csak a Vámunió tekintetében is tovább lépni. Úgyhogy részemről nem habozok. Határozottan kell fellépni. Úgy gondolom, hogy sokkal konkrétabban kell, hogy fellépjünk. Köszönöm szépen. Thank you, Miss Valero. Köszönöm, Valero asszony. Most a GÜE részéről Hachikaku kollégának adok négy percben szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, elnök úr, Köszönöm szépen. Tény és való, hogy az utóbbi időben, sőt az utóbbi évben Törökország legalábbis szavakban nyitottnak mutatott bizonyos mértékben az Európai Unió irányába. Törökország ezt meg is ismételte akkor, amikor a vegyes delegációnak a látogatására került sor. De hát itt csak szavakról van szó, mert hogy amikor a tetteket nézzük, az eseményeket, tetteket nézzük, akkor nem látszanak közeledési momentumok Törökország részéről a különböző európai értékek iránt, és a demokrácia elve érvényesülése irányába sem Törökországon belül. Szeretném aláhúzni a következő nagyon fontos kérdést hogyan lehet tovább javítani a vámügyi együttműködést Törökország és az Európai Unió között. Jelenleg Törökországot az vezéri, hogy hogyan is lehetne a vám uniót tovább fejleszteni. És amennyiben erre törekszünk valóban, úgy gondolom, hogy úgy tűnik, hogy a vám unió ügye adott esetben a feltételességtől függ. Aztán a csatlakozásnak a kérdése. Mindig is úgy gondoltuk, hogy a csatlakozás lehetővé teszi azt, hogy a demokrácia értékeik jobban megjelenjenek. De mi ciprusiak a ciprusi kérdések a megoldásában gondolkodunk még inkább. De hát azt látjuk, hogy ez ideig nem történt olyan előre lépés, amely kielégítene minket. Sőt, ellenkezőleg Törökország úgy tűnik, hogy úgy jár el Törökország, hogy a ciprusi kérdés megoldása egyre távolabbra kerül. Ezt látjuk, és ugye Erdogán csak akkor volt hajlandó meghátrálni, amikor rendkívül erőteljes nyomást gyakorolt rá az Európai Unió. Trump úr is megnyilvánult a kérdésben, és látható, jól látható az, hogy további országoknak a fellépésére van szükség ahhoz, hogy Törökország mozogjon, megmozduljon. Jelenleg ott tartunk, hogy nyilvánvaló, hogy nincs elszántság a tagállamok összességéről, hogy Törökországot előrelépésre szorítsák. Köszönöm. Safhaz úr kap szót az INF-től. E Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha Törökország nem lenne a NATO tagja, soha sem beszéltünk volna itt előcsatlakozásról. Ez az ország belépett ö, Európába, illetve az európai civilizációba, de mint egy betörő, behatoltabba. Soha Törökország nem végépezte részét az európai civilizációnak, illetve kultúrának. Most hol tartunk? Ott, hogy a kollégák felébredőben vannak és ráébrednek arra, amit mi a kezdetettől kezdve tudtunk. Nagyon örülök annak, hogy véget kívánnak vetni az előcsatlakozásnak. Csak hát azt mondanám, hogy sokkal szigorúbban kellene, fegyelmezettebben kellene fellépnünk, hogyha így gondoljuk. Valóban véget kellene vetni a vámilletéknek a határaikon a határainkon ezen országgal kapcsolatosan, mert hogy nem tudjuk elfogadni azokat az ügyeket, amelyeket belsőleg kezel, amelyek persze akár a belügyeibe tartoznak, de a külpolitikája révén is úgy lép fel, ahogy. Aztán ott van még Ciprus a kérdése. Ugye keresztény demokrátának kívánták egyesek feltüntetni Erdogán urát, pedig ő nem más, mint a muzulmán testvéreknek egyik testvére, akiknek egyetlen célja van izlamizálni Európát, és ezen fáradozik. Hallgassák csak meg a hozzászólásait, a felszólalásait, akár a német fórumok előtt, akár pedig a francia fórumok előtt, akár Strasbourgban. Kérem, olvassák el a szövegeit. Agressziós háborút folytat Törökország Európával szemben és önök pedig a kezébe adják azt a kötelet, amelyet Törökország minket akar felakasztani. Le kell állítani a csatlakozási, az előcsatlakozási folyamatot. És ki kell mondani egyszer is mindenkorra, hogyha van ellenségünk, akkor az egy ellenség. ki kell mondani a szót kategorikusan kell fellépni. Tehát üdvözlöm, hogy előrelépés van, pozitív előrelépésről van szó, de úgy gondolom, hogy nem tehetjük meg azt, hogy beavatkozunk Törökország belügyeibe, Viszont arra oda kell figyelnünk, hogy Törökország mit csinál velünk szemben, hogyan zsarol minket az bevándorlókkal kapcsolatosan, hogyan kezeli a diaszporáját, hogyan ö, szelszántan iszlamizálja ez az elnök a világát, akkor ott van a muzulmán testvéreknek a nagy terve. Mindezt ki kell teríteni az asztalra, és át kell tekintenünk, és az Európai Bizottság és az EKS ismételten azt mutatják, hogy tökéletesen képtelenek ellátni a feladatokat, illetve megérteni azt, hogy mi zajlik. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Köszönöm. Schaffhauser úr. Epidezel a kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. hol tartunk. Ott, hogy jelentéseket írunk, Törökországgal kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy mit is lehetne az Európai Unióhoz való csatlakozás területén Törökország, és ezek a jelentések, ezek mit érdek? Egy nagy semmit. Legalábbis ezek a múltbeli jelentések. Azt látjuk, hogy nagyon nagy arc, képmutatással lép fel Európai Unió Törökországgal szemben az Unió pontosan tudja, hogy lábbal tiporja az alapelveket, az alapértékeket, a demokráciát Törökország. Pontosan tudja, hogy Törökország hogyan lép fel a többi országgal szemben. Pontosan tudja az Unió, hogy fenyegeti Törökország a többi országot, nem ismeri el Ciprust. Tehát mindezek közismertek. Ennek ellenére az Európai Unió tovább kíván haladni a tekintetben, hogy pénzt juttat Törökországnak, hogy a dolgok úgy menjenek, hogy a kapcsolat megmarad Törökországgal. Mint hogyha akár Európa is vál, válhatna Törökország. a vámunió vezethetne oda, hogy liberalizálnák a vízumpolitikán, és ugye pénzt adni Törökországnak. Jó, mindezekre törekszik az Unió, de Törökország egy olyan ország, ahol nem létezik már a demokrácia. Ez az ország úgy gondolja, hogy a források nem a civil szervezeteket illeti, mi pedig a civil szervezeteket próbáljuk támogatni, de ez mind az Erdogan államnak a gépezetébe kerül be. Éppen ezért azt mondanám, hogy csak a vámúgyó tekintetében kell, hogy rám lépjünk. Thank you, Mr. Köszönjük, Epibideosz úr. Végül maximum négy percben a delegáció alelnökének adok szót, Kirkosz úrnak. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondanak Piri asszonynak, egy kiváló munkát készített a jelentésével, és egyet tudok érteni vele. Azok az intézkedések, amelyek megszülettek, az államcsíny után túlságosan későn érkeznek az unió részéről, és hát nem is mennek messzire el. A jogok, az alapjogok továbbra is veszélyben vannak. Viszont nem értek egyet a jelentés tervezett következtetéseivel. Tehát a csatlakozás útja ez egy olyan folyamat, amelyel az Európai Unió arra törekszik, hogy jó kapcsolatokat alakítson ki az adott országgal. Egy eszközről van szó, és mint ahogy a kollégánk mondotta, nem nagy eredmények kecsegtek mindez. Mégis ez az eszköz, ez az instrumentum továbbra is a kezünkben van. Jelzéseket kell adnunk jelezvén azt, hogy fontosnak tartjuk a kapcsolatrendszert. Ugye szó esett arról, hogy a vámuniót aktualizálni kellene, kellene, de ez még nem történt meg ez idáig. Pedig az Európai Bizottság megmutatta azt, hogy van lehetőség az aktualizálásra. Tehát üzeneteket azért küldtünk Törökországnak, illetve a török népnek, jelezvén azt, hogy fontosnak tartjuk a demokratizálásnak a különböző módozatait, eszközeit. El kell juttunk ugyanakkor mindehez, mindehez úgy, hogy nem égetjük fel valamennyi hidat, és nem jutunk olyan helyzetbe, hogy semmiféle hatásunk már ne legyen Törökországra. Görögország és Ciprusnak az álláspontja nem mindig esik egybe. Ezt tudom elmondani máskülönben. A civil társadalmak illetve szervezetekkel kapcsolatosan. Ugye az újságírók, a civil szervezetekkel van kapcsolatunk, ezek nem kormányzati szervezetek természetesen, de hát minden ilyen szervezet azt mondja, szinte egyhangula, hogy ne égessük fel a hidakat. Mert ha ezt tennénk, mármint az Unió ezt tenné, akkor semmilyen mód nem nyílna arra, hogy reagáljunk a különböző fejleményekre. Az a feladatunk, itt és most, hogy átlások milyen kötelezettségeink vannak a különböző országokkal, azon országokkal kapcsolatosan úgy értem, amelyek a leginkább magukra vállalták az immigrációnak a kérdését. Gondoljunk itt Líbiára, de többek között, de ott van Törökországgal, aláírt megállapodások is, és hát látnunk kell azt is, hogy milyen ö, folytatása, következménye lesz mindez. Vajon Törökország kívánja-e azt, hogy bezárjuk a kapukat, az összes kaput? Ha nem látjuk a fejlemény, az e, esetleges akkor Törökország hátat fog fordulni, és minden semmit nem nyerünk a vámon. So, thank you. Köszönöm szépen. És most azok következnek, akik hozzá szeretnének szólni. Tizen jelentkeztek szóra, maximum két percet tudok adni, mert most meg már késésben vagyunk. Kukán úr, köszönöm elnök úr, nagyra értékelem Kati Piri erőfeszítését és elkötelezettségét az EU-török viszonylatrendszer nyilvántartása mellett, és realisztikus megközelítését. Nem lehetett könnyű megtalálni az egyensúlyt a jelenlegi nagyon bonyolult törökországi helyzet és a geopolitikai helyzet tükrében. Ez a jelentés tervezett. Tulajdonképpen csak negatívumokat sorol föl, nem a jelentés tehet róla, hanem Törökország, a török kormány, hogy romlik a jogállamiság, az alapvető jogok helyzete. A 4-es, 5-ös és a 13-as fejezetek eh, a szír eh, menekültek helyzetével foglalkozik. Miközben kritikusak vagyunk emberi jogi tekintetben, azért meg kéne találni Törökországgal a párbeszéd modalitását, például esetleg egy ilyen közös két parlamenti tanácskozó testület létrehozásával, amely képes ezeket a témákat úgy megtárgyalni, hogy közül minden politikai erőnek is szó jut a klímaváltozása, migráció és a biztonság kérdései egyszerre jelentenek fenyegetést, ezért kell egy ilyen több pályás módon ezekkel felvenni a küzdelmet. A Velencei Bizottság jelentését a alkotmányok kapcsolatban pedig komolyan kellene venni. Köszönjük, Kukán úr! Az SSD frakcióból most Basztilár úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr! Én is nagyra értékelem Kati Piri munkáját. Kiváló, pontos, tényszerű jelentésről van szó, amely dicséretet érdemel. Röviden. Én mindent fontosnak tartok, ami a jelentésben van. Szerintem kiegyensúlyozott a hangvétele, és Kirkosz úr megjegyzésére pedig úgy tudok reagálni, hogy itt most az a tét, hogy milyen üzenetet közvetítünk egyfelől a törököknek, egyfelől a következő európai parlament tagjainak. Alapvető dolog, hogy amennyiben lehet a párbeszéd együttműködés csatornáit fenn kell tartani, jelenben, jövőben egyaránt. Ide értve például a Vámunió modernizációját. Kezdjük el ezt a modernizációt, mert ha nem történik meg, akkor rá fogunk jönni, hogy újabb két évet elvesztegettünk, és a következő parlament az érdemi munkát majd 2020-ban kezdi el, és akkor ez teljesen elakad. Erősítsük meg migráció ügyben, biztonsági területen, terrorizmus ellenes ügyben, pragmatikus okokból az együttműködést, nem érzéseinkre, hanem jól felfogott érdekeinkre hagyatkozva. Elnök úr, az EU-Törökország megállapodás ne essen áldozatul különböző nemzetpolitikai agendáknak. Ez egy közös európai érdek, hogy ez fennmaradjon. Thank you, Mr. Bost- Köszönöm szépen, Bostinára úr, és most akkor az egyszer nevében Theo Háros asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt hozzászólnék, szeretném tájékoztatni az elnökséget arról, hogy az információk szerint ö, fenyegetést kaptunk Törökország részről többek között, hogy egy engem letartóztatnak egy törökországi látogatás kapcsán. Az Európol jelezte ezt az információt adta át, a parlament egyébként tud róla, mert én el fogok menni Törökországba, és ezt akartam, hogy tudják. Mostan pedig a jelenlegi helyzet egy eh, demokrat, antidemokratikus magatartásnak az eredménye, amely ellenébe megy más népeknek, akik Törökországban élnek, de az török állampolgárok ellenébe is. Hogy Kirkosz úr is mondta, ezek a személyek attól félnek, hogy magukra hagyjuk őket. De nem szabad elfelejteni, hogy az európai népeket is évek óta magukra hagyjuk, például a ciprusi népet, amely egy enklávéban él, és folyamatosan etnikai tisztogatásoktól kell tartania. Törökország, Szíriában, Irakban minden más népet elnyom, ahol megszállás, amik, akiket megszállás alatt tart. a törökösítás, a féktelen törökösítés egy olyan szisztematikus folyamat, amit a kormány célul tűzött ki és folytat. Ciprus esetében azt kérjük, hogy az Európai Unió határozza meg az alapjait egy megállapodásnak. Ami jelenleg folyik, az az apartheid maga, és az ellenében van az Európai Uniós elveknek, és egy további lépés Ciprus eltörökösítése irányába azt akarjuk a ciprusi kérdéssel kapcsolatban alapként, hogy a népek maguk dönthessék el a külső fenyegetés nélkül, és azt kérjük Törökországtól, hogy tartsa tiszteletben a demokrácia szabályait. És arra is szükség van, hogy ezek a megalapodások e, bevetése kerüljenek. Fárusz úrnak a két percben. Ali úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, Kedves kollégák, szeretnék először is gratulálni a jelentés készítőjének a jelentésért, ami a legutóbbi eseményeket vizsgálja. Néhány kérdést a migrációs válsággal. Piri kollega jól mutatott rá, hogy a migrációs válság kezelésében Törökországnak fontos szerepe van, és a török vendégszeretet több mint három millió szír menekültnek ad helyet. Ugyanakkor ugyanez vonatkozik a szomszédos országokra, például Bulgária, amelyik szomszédországa. Komoly feszültségek vannak a helyi lakosság és a menekültek között, kb. egy millió emberről van szó. A partnerok stabilak maradtak egy problémás helyzetben. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, Törökország hatodik legnagyobb kereskedelmi partnere az Uniónak, és óriási piac az európai termékek számára. Ezt Piri asszony is mutatta. A bizottság, hogyha tovább részletekbe megy, hogy Törökország egy fejlett piacgazdaság, miközben a migrációs és egyéb kérdésekkel. Ezeket fegyelembe kell venni, amikor a helyzetet értékeljük. E tekintetben szeretnék a legfontosabb dologgal, hogy hivatalosan fölfüggeszteni Törökországgal a kapcsolatokat. Hogyha ezt a javaslatot elfogadják, akkor mi lenne a két fél közötti együttműködés kerete? említette a vízumliberalizáció, illetve a VAM egyezmének a modernizálását. Szerintem ezek nagyon fontosak. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy le kellene állítani a tárgyalásokat. Ha elkötelezzük magukat a Törökország melletti párbeszéd mellett, akkor ez közelebb visze vajon minket a célokhoz a tárgyalások bármilyen felfüggetés, felfüggesztése a török civil társadalomnak okozna kárt, és nem hozná az embereket közelebb Európa, Európához. Ezt pedig nem fogadhatjuk el. És a civil társadalmat is nehezebb helyzetbe hoznánk, ezért fontos, hogy intenzív, intenzívebbé váljon a párbeszéd. Köszönöm szépen, Ali úr! Sakurafa asszony két percben. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Nyilvánvaló, hogy a, jelent, a Piri jelentés vázolja a jelenlegi törökországi helyzetet, valamint az irányokat, amelyeket az ország választott. Nagyon fontos az is, hogy foglalkozzunk a az alapok kérdésével, illetve a vámunió kérdésével és a csatlakozás befagyasztásával. Ugyanakkor arra is emlékezni kell, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel a szomszédos országokkal javíthatjuk a kapcsolatainkat. Komolyan gondolják azt, hogy Törökország a befolyásolási törekvéseit meg fogja szüntetni, hogy Ciprusról le fog mondani, hogy valódi jogállamiságot fog létrehozni, hogy valóban részt fog vezni az Európai Unióval egy vámunióban, úgy, hogy lassanként egy Ciprusban elfogadható helyzetet hoz létre, a következő választásoknak az eredményét is figyelme kell venni. Az Európai Uniónak a politikai alapvetően a saját érdekein alapul. A tagállamok megnézhetnék, hogy mi történik. Még a fegyvereket is adnának el a tagállamok, hogyha úgy gondolnák, hogy ebből előnyük származhat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most akkor Krisztoforó úr következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mi kiállunk az Európai Unió értékei, alapelvei mellett. Ez egy olyan jogrendszer, olyan értékek, amelyek mindenképpen a tiszteletre szolgálnak. Törökország esetében pedig mit látunk? Az, hogy nap mint nap lábbal tiporják az európai jogot, az európai alapelveket, értékrendszert. Törökország ö, szívesen fogadta mindazt, amit kaphatott, kaphat az Európai Uniótól, támogatásokat és egyebeket, de a maga részéről semmit nem adott ellen értéként az évek során. Sőt, ellenébe ment az európai értékeknek, nem ismeri el a ciprusi köztársaságot pedig az tagja az Európai Uniónak. Emlékeztetnék önöket, kollégák, egy dologra. Hogyha az önök országát megszállta volna a török fél, Törökország, és a kapcsolat ilyen mértékben egyoldalú lenne, nem fogadnák el. Ott van például mind nap, mint nap a menekülteknek a kérdése. A menekültek, akiket védelem nélkül hagynak. Törökország nap mint nap provokálja a földközi tenger keleti részét. És ha az Európai Unió sokkal fegyelmezettebben lépne fel Ciprus helyzetével kapcsolatosan, akkor Törökország betartaná az alapértékeket a külső területeken, és ilyen provokációknak nem adna fejét a kapcsolatoknak, a tárgyalásoknak a befagyasztását üdvözöm. Valóban erre van szükség, és a ciprusi tárgyalásoknak a folytatása alapfeltétel kellene, hogy legyen. Az is elfogadhatatlan, hogy fegyvereket adjunk el Törökországnak, amely arra szolgálja, arra használja fel a fegyvereket, hogy megfélemlítse a szomszédos országokat, és hát Ciprusra már utaltam mindjárt befejezem, elnök úr, csak azt szeretném még elmondani, hogy nem szabad olyat csinálni, amely ismételten üdvözölné Törökországnak az ilyenfajta fellépését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az SND hozzászólói következnek. Először Papadáki szór. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a jelentés készítőjének a munkájához, amit ebbe a jelentésbe fektetett. Nagyon jól ismerjük a jelenlegi realitásokat Törökországban se, olyan realitás ez, amit senki sem szeretne, amivel senki sem szeretne szembesülni. Törökország tudjuk, hogy tiszteletben tartja az emberi jogokat azért, hogy európai úthoz tart és valódi kapcsolatokat tudjon építeni. Sajnos azonban a valóság mégsem ez. Törökország egy nyitott éggel rendelkező tető nélküli börtön legálisan foglalja el a ciprusi terület 40%-át, gazdaságilag megfojtotta Ciprust, miközben az egy európai gazdasági övezet, nem csak ciprusi, és megakadályozza a ciprusi demokráciának a fejlődését és megakadályozza, hogy a saját energetikai forrásokat kihasználja, amik egész Európa számára fontosak lehet. És nézzük meg, hogyan viselkedik saját állampolgáraival. Semmi esetre sem teheti lehetővé a kapcsolatok befagyasztása a Törökország kapcsolatok javítására. Ez tulajdonképpen egy kilépési lehetőség lenne Törökország számára, még jobban elnyomhatná saját lakosait és azokat, akik közel állnak hozzá, és ez akadályozná, hogy közelebb kerüljön az Európai Unióhoz. Hogyha liberalizáljuk a vízumokat oly módon, hogy Törökország semmit nem tesz ennek érdekében, az azt jelenti, hogy ahelyett, hogy a répa és a bot alkalmaznánk vele, akkor csak a répa lenne. Andronákis úr. Sajnos az utóbbi években Törökország teljesen átalakult egy autark köztársasággá, és egyre jobban eltávolodik az uniótól. Amit Erdogan elnök csinál, az az, hogy szultánná alakul, mindenható szultánságot hoz létre. Ez azt jelenti, hogy par- nekünk, Európai Parlamentnek nincsenek választási lehetőségeink, minden tárgyalást meg kell szüntetni Demirta Usz úr börtönben van még mindig, az emberjogi harcos, és az emberjogi bíróság úgy ítélte, hogy ez abszolút illegális. A, azok, akik politikai menedékjogot kérnek Görögországban, azoknak a száma meg sokszorozódott. A kopenhágai kritériumokat mindenképpen be kell tartani. A görög katonák kérdése, akik Törökországban eltévedtek, az egy igazi kázus bellis lett Görögországgal, azért ez nem semmi látjuk, hogy milyen veszélyek fenyegetik Ciprust és a ciprusi népet. Csak úgy, mint a szomszédos országokat. Görögországon belül is a ökumenikus patriarchát a jogait is naponta lábbal tiporják. Ezek mind olyan pontok, amiket hangsúlyozni kell. Én nagyon köszönöm a kollégáknak az együttműködésüket, és természetesen azt is én remélem, hogy ez nem karácsonyfa lesz az összes a sok módosítóval. Ugyanakkor remélem, hogy azért mégiscsak tudunk valamit javítani ezen a jelentésen, azért, hogy valóban jó legyen. Nagyon jó, hogy a görög kollégák ilyen nagy érdeklődést mutatnak. Ez évente egyszer van olyan, hogy ennyien görögül beszélnek ebben a szakbizottságban, és ez Katipiri jelentése váltotta ki. Mavidis úr következik. Tisztelt elnök úr, még egyszer görögöt fognak hallani ebben a teremben. Mikrofonot kérnék szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát akkor az anyanyelvemen folytatom. Kati Piri egy nagyon nehéz témával foglalkozott, szinte nem is irigyeljük. Ez a jelentés tények révén mutatja be a dolgokat. Ehhez pedig elő bátorságra volt szükség ott vannak az adatok, a számok, a statisztikák a jelenlegi törökországi valóságról. A jogállamiságnak a megsértése, az emberi jogoknak a megsértése, lábbaltiprása, a teljes mellőzése azon döntéseknek, határozatoknak, bírósági ítéleteknek, amelyeket az emberi jogi bíróság hozott, és hát látjuk, hogy hogyan gyakorolja a hatalmat Törökország. Ha becsületesek kívánunk lenni, akkor oda kellene, hogy jussunk, hogy Törökország már nem demokrácia. Mindaz, amit a hatalom tesz, az a demokráciának a félre húzása, meg gyalázása. Úgy gondolom, hogy a jövőről kell most beszélni, nem a múltról. Arról, hogy mit is tehetünk, mit kell tennünk. Törökországnak eleget kell tennie az összes kötelezettségének, az Európai Unióval vállalt kötelezettségeknek. És kiváltképp Ciprus elismerésének kell eleget tennie. Aztán felmerül az, hogy az Erdogan féle iszlám napirend szemben hogyan lépünk fel a Balkán övezetben semmit nem teszünk ez ellen, az Európai Uniós országokban mit történik akkor Balkán, a Balkánon. És ott van még a ciprusi kérdés, ezt már említettem, az jogállamiságot védenünk kell, de az európai érdekeket is. Márpedig a Balkán keleti részén, a földközi tenger keleti részén ezek az értékek, ezek az érdekek sérülnek. Köszönöm szépen, és végezetül Fonzulika kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Én a következő témához kívánok hozzászólni. Ez nagyon jó hír, mondja az elnök. A következő témánál megadom a szót. Most pedig akkor szeretném kérdezni, hogy Popovski úr a bizottság részéről, és Felezen úr a kívánnak-e szólni? Akkor először Popovski úr. Köszönöm szépen. Üdvözöljük az IPIRI jelentését, amely a fő kihívásokat jól összefoglalja, kiegyensúlyozottan kezeli a problémákat. Többször beszéltünk menet közben is vele és sok dologban teljesen egyetértünk a problémák megfogalmazása tekintetében, a véleményszabadság, a jogállamiság, az alapjogok érvényesülése tekintetében. A bizottság elemzéseivel összhangban van mindaz amit Kati Piri állít. Néhány gondunk van néhány javaslattal. Nagyon szomorú, hogy sok újságírót, emberi jogi aktivistákat, tanárt bebörtönöztek. A tegnapi emberi jogi bírósági döntés ellenére, ami hát eléggé világos, sem fogalmaz, Törökországban továbbra is jelentős, komoly személyiségeket tartanak jogtalanul fogva és a civil társadalom folyamatos és egyre súlyosabb nyomás alatt van. Többször felszólítottuk a Törökországot, hogy a Velencei Bizottság jelentését vegye figyelembe az elnöki rendszerbevezetése előtt, de után is, és Szeretnénk, hogyha Törökország az Európa tanácsal is helyreállítaná kapcsolatát. A 2019-es egyeztetés a költségvetésről ugye nem vezetett eredményre, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy komoly pénzeket kell arra költeni, hogy ez a reorientáció, a civil társadalom segítése, a demokratikus elvek újra való bevezetése, érvényesítése működhessen Törökországban. És hogy például az Erasmus Plus vagy a Horizont 2020 program török szegmense is megvalósulhasson. Mi kívánjuk továbbra is fejleszteni ezeket a programokat, és megnyitni Törökország számára is, de ehhez erőforrásokra, pénzre van szükség és ebben önöknek is szerepe lesz, hogy a 2019-es költségvetés, illetve hát sajnos a 2019-es költségvetésben erre nincsenek megfelelő összegek. Törökország akár szeretjük vagy sem, de jelentős szomszédország, és a mi érdekünk is az lenne, hogy a demokrácia helyreálljon. Ehhez párbeszédre van szükség, nagyon sokféle területen, nem csak az energia szolgáltatás gazdaság területén. Egyébként a főképviselő asszony ma Törökországba utazik, és ágazati tárgyalások is lesznek, még idén, energia ügyben. A Vámunió modernizációja ügyében, ez a jelentésben is benne van és a török gazdasággal ápolandó kapcsolatainkat nem szeretnénk háttérbe szorítatni, látni. A szír menekültek helyzetével kapcsolatos gondolkodásban. Olyan ötletekre van szükség, amely mindkét fél számára elfogadható kereteket ad az együttműködésnek, nyilván alapvető politikai elvárásainknak lenni kell. És kezelnünk kell az emberi alapjogok érvényesülésének jelentős romlását. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Popovsky. Köszönjük, Popovsky úr. Végül pedig Felissen úr kap szót. Thank you very much, Mr. Chairman, uh, honorable members. Um, I can... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom megismételni, amit Papovski úr mondott. A külügyi szolgálat egyetért a bizottság uh, értékítéletével, és a előadó kiváló jelentés tervezetéből is sejlik, hogy sok problémás terület van, főleg az alapjogok érvényesülése és az igazságügy függetlensége okoz gondot. Hán biztos Törökországba utazik ma a főképviselő asszonyjal együtt, és a tárgyalásokon a legmagasabb szinten fogja szóvá tenni ezeket a problémákat, és arról is szó lesz, hogy mit tehet az EU és mit tehet Törökország annak érdekében, hogy az együttműködés helyreálljon. Törökország nagyon fontos partnerünk, regionális hatalommal nőtte ki magát, stratégiai értelemben, ezért nem mindegy, hogy tudunk-e Törökországgal szót érteni, vagy sem. Meg kell próbálni a különbségeket, konfliktusokat úgy kezelni, hogy közös megoldásokra jussunk. az alapjogi kérdésekben és a civil társadalom segítése érdekében ö, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek megfogható változásokat generálnak, ugyanakkor nem ássák alá a török-európai gazdasági migráns ügyi együttműködést. Folyamatosan követjük majd a jelentésben foglaltak alakulását. Köszönjük, Köszönöm szépen, szépen Most pedig Kati Pirét kérdezem, hogy a két percben össze tudná foglalni? Másfélben ebben az esetben. Köszönöm szépen a kollégáknak a nagyon élénk vitát. Sajnos más a vita ez, mint amilyennel öt évvel ezelőtt folytattunk, mert Törökországban megváltozott a helyzet, és ezt tükrözte itt a vita mai napon. Vissza szeretnék térni majd a különböző kollégákhoz a, a specifikus kérdésekhez, az két percben nem fér bele, de két dolgot engedjenek meg nagyon nagy mértékben egyetértek abban, hogy nem vagyok amellett, hogy egyszerűen csak ö, ö, kereskedelmi ügyletet kössünk Törökországgal. Tehát fontos, hogy ö, megnyissuk a vámuniót. Ez, az úgy tűnik, hogy ez csak egy ilyen üzleti vállalkozás, és értékeket nem közvetítünk. Egyáltalán nem erről van szó, nem ezt szeretném itten szorgalmazni Mindazon kollégák, akik felvetették annak a kérdését, hogy hivatalosan fel kell ezt függesztenünk a tárgyalásokat, vagy sem, egyetértek. Egyetlen egy embert sem találtam Törökországban, aki a csatlakozási tárgyalások felfüggesztését kérte volna. Sem az ellenzék területén, sem a szakszervezetek, sem a civil szervezetek részéről senki nem volt. Mégis ebben az a jelentésben szerepel. Ez az unió szavahihetőségéhez tartozik, ha komolyak vagyunk, és szerintem komolyaknak kell lenni, hogyha tárgyalunk egy országról, egy állammal ö, csatlakozásról, akkor vörös vonalakat is meg kell húzni, amiket nem lehet átlépni nagyon különböző ideológiai véleményeink vannak, vannak, akik már tíz évvel ezelőtt sem akartak Törökországról hallani a tagok között. Én mindig úgy gondoltam, hogy Törökország Európához tartozik, de a kormányokat a saját a politikájuk alapján ítélem meg, és a jelenlegi politika alapján döntöttem úgy, hogy fel kellene függeszteni a tárgyalásokat. Ez az utolsó észrevételem, mert látom, hogy a két percet már meghaladtam. Semmit eh, nem tenni, ezt ne tegyük, azt ne tegyük, amazt ne tegyük. Akkor mondják meg, hogy hogyan fog ez rajtunk segíteni, hogy egy demokratikusabb, stabilabb Törökországot érjünk el, és hogyan fogja segíteni a török demokráciák, de, demokratákat. Én hajlandó vagyok tárgyalni, de azon túl, hogy ezt ne csináljunk, azt ne csináljuk, akkor mondják meg, hogy mit csináljunk. Várom a vitát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Kati Piri, kedves kollégák, a december 11-e 11 óra a módosítók határideje, és a, tiz, a karácsonyfa ügyét illetően emlékezzenek arra, hogy ez Törökország kapcsolataival foglalkozik, és csak ebben a témában beadott módosítók lesznek elfogadhatók, tehát ne díszítsék túl, és nem lesz török karácsony sem. Sem karácsonyfa, sem török karácsonyfa. És akkor a 16-os, 17-es témák következnek a rendről. Ezt a két pontot együtt fogjuk kezelni, ez két jogalkotási jelentés, a LIBE a felelős, az első a határigazgatás és vízügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközöknek a az integrált alapja, Kukán úr a jelentéskészítője, a másiknak pedig Ander Business az előadója. Fontos, hogy a külső dimenzióit vizsgáljuk, a Libe pedig az belsőkkel dolgozik. Ezzel a két opinió, erre a két véleményről november 9 i kellett véleményt mondani, illetve módosítókat. Most megadom a szót a két jelentéstevének, hogy mondják el véleményüket, illetve értékeljék a megkapott módosítókat. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a módosítóikért, amit ehhez a rendelettervezethez adtak. Engedjék meg, hogy néhány szót mondjak arról, hogy mi volt az én megközelítésem. Én támogatom a bizottságnak a javaslatát, csak egészen minimális módosításokat javasolok annak érdekében, hogy megerősítsük a hatékony határőrizettel kapcsolatos pénzügyi alapokat. Ez kapcsolódik a következő MFF migrációs politikájához is a nemzeti ö, borítékokat kellene ö, emelni, és a rugalmasságot, ami segíthet a kialakuló ö, kihívásoknak a hatékonyabb kezelésében. Úgy gondolom, hogy külön figyelmet kell fordítani arra, hogy koherensek legyünk és szinergiát biztosítsunk ezen eszközök és minden egyéb alap között, ami a határőrizet és a migráció területén jelenik meg Fontos, hogy az olyan alapok is, mint a menekültügyi és migrációs alap is figyelembevételre kerüljön. Ami a benyújtott módosításokat illeti, ahogy említettem, én a rendeletet a migrációs politika részének tekintem, ami erősíti a határőrizetet és erősíti a biztonságot a biz, az övezeten belül. A tagállamoknak a szerep e tekintetben nagyon fontos, rugalmasnak kell lenniük, hogy a kapacitásaikat rugalmasan tudják igazítani, amikor erre szükség van. Fontos a megerősített együttműködés is a tagállamok között a jól működő határőrizet érdekében több mint 157 módosítót kaptam. Vannak a módosítók, amelyek bizonyos dolgok törlését kérik, például a hotspotoknak a kivezetését, mások a, külső finanszírozási eszközök kivezetését kérik. Ezt nem tudom támogatni, szerintem az eszközök között szinergiára van szükség, csak így garantálhatóak. Nem támogathat támogatjuk az olyan hivatkozások kiutását is, ahol a harmadik országok támogatásáról teszünk, ejtünk szót. Továbbá ugyanakkor hajlandó vagyok támogatni az Európai Parlament felügyelő szerepét az alap ellenőrzéset vonatkozásában. Elnök, köszönöm szépen Edward Kukán, most pedig Ristzen úr következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt jelentéstevők. A pénzügyi kereteknek a megfelelő belosztásával foglalkozik ez. Annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk, azt javasolja, hogy a harmadik országokkal rangsoroljuk, illetve a migrációt, illetve prioritásokat fogalmazzunk meg, illetve a visszafogadást és a visszaküldést is, és arányokat is javítsuk. Fontos a fejlődő, együttműködő kapcsolatokra összpontosítani a nem uniós országokkal, és le kell beszélni az embereket a migrációról, és külső menedékhelyeket kell létrehozni. Támogatni kell kellő pénzekkel a tagállamoknak a törekvéseit a hatékony visszaküldés területén is. Annak érdekében, hogy a migráns ne az, ne az, ember, az embercsempészek és az emberkereskedők kezére játszunk, hanem és és a, a, olyan szervezet, amely ilyen tevékenységet folytat, az nem kaphat az alapból. A szolidaritás alapelvét kell követnünk, és a a gazdasági meleg migránsoknak a befogadását pedig a szerződés értelmében lehet alkalmazni, és a szolidaritás elve alapján örülök a vitának, és köszönöm. Köszönöm szépen, kérten kértek szót, árnyékjelentéstevők, Elmut Brock és majd Funzulika úr. Thank you very much. Köszönöm szépen a néppárt nevében. Ezt kívánok hozzászólni. Az én frakcióm üdvözli ezt a migrációs jelentést, illetve amit a bizottság javasol. De ahogy meghallgattam a török vita során is, Törökország háromszor annyi szíriai háborús migráns fogadott be, mint egész Európa, és ezzel segít nekünk, hogy kevesebb legyen a migráns Görögországban. Ezt figyelembe kell venni a vita során is. és amikor a török jelentésüket megfogalmazzuk akkor is. A bizottság javaslata időszerű javaslat, szükséges is ahhoz, hogy reagáljunk a nagyszámú migráns beáramlására Európába és fontos, az európai állampolgárok is kérik, hogy a kötelezettségeinket terje, teljesítsük azok vonatkozásában, akiknek nemzetközi védelemre van szükségük. Ugyanakkor, akiknek nincs joguk maradni, azokat vissza kell küldeni, és fontos, hogy az ellenőrizetlen áramlat helyett megfelelően szervezett módon legyen lehetőség a bevándorlásra. A néppártnak az álláspontja, hogy ez egy kiegyensúlyozott fontos, hogy az a szabálytalan jogellenes bevándorlást gátat szabjunk, ugyanakkor eh, megfelelően támogassuk azokat, akik támogatásra szorulnak. A néppárt véleménye, hogy az európai társadalom az értékekre épül, és büszkék lehetünk ezen értékekre. Most azt tesszük, amit tenni kell, eh, a felelősségünk és értékeink tudatában. Az európai legfőbb érték mindig is a szolidaritás volt, szolidaritás az unión kívüli emberekkel, különösen azokkal, akik nehéz körülmények között élnek, de nem vagyunk még igazán jók, és szolidaritás azokkal, akik már bent vannak Európában a migrációs kihívásnak való megfelelés, szolidaritást jelent, és ez a politikusok számára egy fontos kérdés kell, hogy maradjon. Néhány pontot engedjenek meg, hogy megfogalmazzak, ami rámutat. Úgy gondoljuk, hogy az együttműködést fokozni kell harmadik országokkal, és jobban kell koordinálni a külügyi eszközeinket, és az együttműködés erősítés során rá kell világítani arra és hogy fontos a partnereinkkel a visszafogadási egyezmények megkötése és működtetése. Küzdeni kell az, emberi kereskedelem, az emberkereskedelem és az ember csempészet ellen, ami óriási szenvedést okoz. Összességében támogatjuk a javaslatot, és konstruktív együttműködést szeretnénk más politikai frakciókkal. Köszönöm. Thank you, Emma Borg. Köszönöm szépen, Elmár Brunk, Funzulika úr következik. Kedves kollégák, árnyék előadóként szeretnék gratulálni Kukán úrnak kiváló munkájához. Olvastam az ajánlásait is a bizottsági javaslattal kapcsolatban, és az egyes kettes módosítók nagyon kiegyensúlyozottak jók. Ugyanakkor a hármas módosítóval némi gondom van, mert ugye ez egy eh, záró dátumot javasol a folyamat lezárásához. Ez szerintem az AFAD bizottság kompetenciáján túlmutat. Nyilván a libével erről egyeztetni kellene. Az utóbbi évek során számos intézkedés született a közvetlen fenyegetések megfékezésére. A határvédelmi alap, amit erre hoztak létre, a több éves költségvetési keretbe való beemelés ennek nagyon jó gondolat, hiszen a migráció nem fog megállni, és a határországoknak segíteni kell a migráció megfékezésében. Ezt tehát egy szolidaritási eszközként fogjuk föl, és ezért támogatjuk is azt. Ugyanakkor az EU pénzügyi támogatásának arányban kell lennie az adott tagállam igényeivel, szükségleteivel. Ha szükség van a külső határok hatékonyabb védelmére, és ez igaz, ezt figyelembe kell venni, de az emberi jogok érvényesülését is garantálni kell a hatékony határ ellenőrzés során. És annak kell a pénzeket adni, aki mindkét szempontnak megfelel, tehát nem csak hatékony, hanem az emberi jogokat is figyelembe viszi a határvédelem során. Az Európai Parlamentnek a harmadik országokkal kapcsolatban az éves jelentéseibe bele kellene foglalnia az ide vonatkozó teljesítményt, eredményeket, ha vannak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak a munkát, és gondolom, hogy jó lesz az együttműködésünk a fontos téma kapcsán. Köszönöm szépen. Végül pedig López úr kap szót. Um, presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nos, én alapvetően a menekügy és migrációs alapról szeretnék szólni. Üdvözlök, amit a jelentéstevő mondott, készült de ugyanakkor nem hoztuk egy sor dologban a kérdését, mert hogy ö, mond mindaz, amit ő megfogalmaz, ö, olyan elvekkel, amelyek az uniónak az alapelvei, de hát gondolok itt a migrációs kérdésekre is, a menekültjogi kérdésekre is, tehát ezt a fajta elhelyezkedést, pozíciót nem tudjuk elfogadni, és miért van ez így? Azért, mert alapvetően ez a javaslat egyfajta közvetett támogatást folyósít, összeköti a fejlesztést és a migrációs kérdést, illetve a visszatérítést és hogyha így járunk el, akkor ez már nem a fejlesztésnek a területére evez, hanem valami egész máshoz, személyes érdekekhez. Különhetképp a migrációs kérdések kapcsán nem értünk egyet azzal sem, hogy csökkenjen az alap pénzügyi allokációja. Át kellene alakítani ezt az alapot, és arra kellene, hogy szolgáljon az illegális bevándorlás ellen felépjünk vannak a civil szervezetek, a földközi tenger mentén léptek fel, kiváltképp 2018-ban Szaharov díjat kaptak, vagy legalábbis jelöltek voltak a Szaharov díjra, hogy pontosabban fogalmazak, és nem lenne logikus az a fellépés, amely itt megfogalmazódott. Aztán vannak a platform, ugye a partokra való fogadás, partokon való fogadása a menekülteknek. De most nem akarok a kérdéseknek a részleteibe bocsátkozni, de itt nagyon ellentmondásos dolgok vannak. A magunk részéről frakcióként pedig javaslatokat teszünk, mégpedig az integrációnak a kérdését, ez az egyik fő kihívás, az menekült témájában is a a, fejlőd, a fenntartató fejlődésnek a kérdése a nők és férfiak közötti egyenlőség, a nemzetközi jognak a szempontjait is megfogalmaztuk, és szeretnénk elkerülni az erőszakot is, emlékeztetünk a nemzetközi kötelezettségeinkre is, a Genfi egyezményre is, illetve utalunk még a migrációs jelenségnek a okozat, az okaira is. Mi váltja ki a migrációs hullámokat? Aztán a partnerségre is kitérünk Afrikával. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, mert az afrikai kérdéseknek a kezelése a következő évtizedekben. Aztán a méltányos eljárás, a társ felelősség a tagállamok között. Tehát mind ez, ami meghatározza azt az egészet, azt a kontextus, amely meg kell, hogy szabja, hogy milyen erőforrásokat szánunk erre a kérdéskörre együttes felelősség, valamennyi államnak a felelőssége felmerül, nem szabad, hogy a civil szervezeteket károsztassák őket, akik megmentettek emberi életeket. Így látjuk tehát ezt a kérdést, ez a víziónkat a kérdésre. Nem tudom, hogy sikerül majd egy végső megállapodásra jutnunk. Nagyon sok ugye módosító érkezett, de még azt is mondanám, hogy méltónak kell lenni a javaslatunknak, egy nagyon összetett jelenségnek a kezelésére, amely nem ö, ö, problémákat jelent, hanem annak a megtestesülését, hogy az értékeket, amelyeket képviselünk, hogyan tudjuk érvényesíteni. Úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas politikai jelzés ö, kell, hogy ö, legyen, és mi ugyanakkor prioritásokat fogalmazunk meg más területeken is. Köszönöm szépen. Mr. López. López úr. Látok több jelentkezést. But you are still here. Do you want to say something? Edward, akarsz mondani valamit? Nem. Az AFET-ben a szavazás december 6-án lesz, és akkor ezt az ülést most berekeztem. Három órakor viszont folytatjuk a grúz külügyminiszter jelenlétében. Jó étvágyat!